Right, welcome. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Biztos vagyok benne, hogy a kin előálló újságírók most már kielégítették minden kívánságukat, de kezdenünk kell, úgyhogy bejelentem, hogy ez az ECON bizottság, tehát a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak az ülése, ezért ki megkérdezem a bizottság tagjait, hogy jóvá hagyják-e a e, napi rendet. Nem látom, hogy bárki is ellenezni, ezért egy elfogadatnak nyilvánítjuk. Először lesznek az elnök közleményei majd, e, és 31-én, e, mivel 31-én folytatjuk az ülést, majd ezt akkor megejtjük. Most pedig akkor nézzük a hármas napi rendi pontot a szuverén adasság piacokon, tehát az államadóság piacokon tapasztalható jelenlegi helyzet által felvetett monetáris és gazdaságpolitikai kérdésekről szóló vita következik az LKB elnökével Jean-Claude Trichével. Ez nem meghallgatás, tehát nem a monetáris párbeszédnek része, és nagyon fontos, hogy meghallgassuk a képviselőknek a véleményét, sokan már a nyári szünet alatt nyilváníthattak, de a parlament nem. Általában a nyár az elég nehéz volt, tudom, hogy sokan keveset pihentek, és mind a parlamenti szünet alatt történt ez nyári időszak alatt. Tehát, tehát ezt jelenti, hogy a képviselők kollektíve nem voltak jelen, habár én és más kollégák prominens szerepet játszottak a nyár sarapán. Volt már Trise elnök úrral egy zárt ajtók mögötti ülésünk a legújabb helyzetről és a különböző válaszokról. Az utóbbi öt hét alatt a képviselők azok otthon kifejthették a véleményeket, és most mindannyian ugye megoldást keresünk, ezért kifejthetjük az, a gondolatainkat. Nem akarom megismételni, amit az utóbbi hetekben mondtam, csak azt szeretném itt csak Sherlock holmes szeretném itt idézni, ami így szól. Amikor a lehetetlentől megszabadulunk, akkor a valószínűtlen következik, bármennyire is lehetetlennek tűnik. Nos, mivel több ilyen valószínűtlen eh, lehetőséget kell eh, figyelembe vennünk, mint például az eurókötvények, amelyek sok figyelmet kaptak. Én szeretem Sherlock holmes de nekünk nem csak egyetlen ilyen eh, lehetetlen, vagy kevésbé valószínű megoldást kell találnunk. Épp ezért, mivel különböző módokon kell megoldanunk a különböző problémákat, nyilvánvalóan lesznek különböző vélemények. De azt hiszem, hogy együtt szeretnénk megakadályozni az eurónak a széttöredezését. A, mindannyian sokan követelték a hatott csomagon kívül a ö, szigorúbb gazdasági irányítást, de tudjuk, hogy szakadék van a között, amit bizonyos kormányoknak meg kell tenniük, és hogy milyen a közvélemény. Ennek a szakadéknak az áthidalása az egy kormányközi eljárást igényel, és most úgy tűnik, hogy ez ugyanakkor eléggé meglepő üzeneteket generál. Én elsősorban az AKB szem, ö, szempontját látom megfelelőnek, amely megbízhatóbb volt. Ezen kívül van egy másik lehetetlen feladat, és pedig az euró megmentése ne kerüljön az uniónak az életébe. Ennyit akartam mondani. Amikor majd a képviselők hozzászólnak, akkor két percet kapnak erre, mindannyian, de először nyilvánvalóan az LKB e elnöke fog bennünket tájékoztatni a legújabb helyzetről, és Jean-Claude Krisének épp ezért megadom a szót. Thank you very much indeed, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Először is szeretném önöknek megköszönni ezt a meghívást, és pedig, hogy eszmecserét tartsunk ma. Azt kérték tőlem, hogy gyors áttekintést nyújtjak arról, hogy az események hogyan alakultak gazdasági és monetáris szempontjából az, az eurozónában, és a monetáris politikátnak az alakulása. Úgy tűnik, hogy további növekedésre számíthatunk az euróövezetben, azonban, ahogyan azt a várakozások is mutatják, valószínűleg lassul majd a növekedés. In the first quarter of 2011, a 2011-es év negyedévében erősebb növekedés volt, különös, különleges tényezők miatt. 2% körül lesz. Hogyha előre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a gazdaság szerényen, de növekszik. Általában erős körülmények között ez az euró térség egészére igaz. Nemrégiben újra feszültségek jelentkeztek a pénzügyi piacokon, a bizonytalanság tehát továbbra is erős. Ez általában a több eurozóna országban most zajló kiigazításokhoz kapcsolódik, és más országokban zajló kiigazításokhoz, illetve a globális gazdasági kilátásokhoz. Tudjuk, hogy az Egyesült Államok fiskális és strukturális nehézségekbe is keveredett, és gyengültek a gazdasági kilátásai. Az eurózónában az infláció most már hónapok óta magas, a termékek árait követve, és az inflációt 2% fölött fogjuk majd látni még az elkövetkezendő hónapokban. Ami az árak alakulását illeti, az LKB tanulmányozza ezeket, és a tanulmány szeptember elején jelenik meg. A monetáris elemzésünk azt jelzi, hogy a monetáris bővülés sebességek továbbra is szerény, a monetáris likviditás azonban bőségesen rendelkezésre áll, így az árnyomásra reagálni tudunk. Ugyanakkor a likviditás valószínűleg, a likviditást valószínűleg visszatartják és nem fogják annyira gyakran felhasználni, tudjuk ennek az okát. Tudják, hogy az LKB kormányzó tanácsa biztosítani kívánja azt, hogy az infláció teljesítse a célunkat, az ástabilitást tartjuk szem előtt. Most pedig hadd térjek rá arra, hogy a pénzügyi piacok helyzete hogyan romlott július második felében, illetve augusztusban az eurozónában és máshol. Nevezetesen az eurozónára kitérve a pénzügyi piacokon megtapasztalt zavarok oda vezettek, hogy nagyon magasak lettek a kamatlábak, így a kereskedelmi volument alacsonyra csökkent, az egyes kötvénypiacok gyakorlatilag megszűntek megfelelően működni. Ezek a feszültségek hasonlítanak azokhoz, amelyeket 2010 májusában tapasztaltunk, de ezek szélesebb körűek voltak a mostaniak, mint amit a múltban tapasztaltunk. Ezeknek a fejleményeknek a nyomán az LKB a hónap elején úgy döntött, hogy továbbra is folytatja a refinanszírozási műveleteit. A rögzített árfolyamú tendereljárások tehát január közepéig folytatódni fognak, 2012. január közepéig. Ez azt jelenti, hogy az eurozónában biztosítjuk a likviditási igényeket minden résztvevő bank részére, amely a refinanszírozási műveletekben részt vesz. Jelenleg a fennálló hitel a refinanszírozási műveletekben 530 milliárd euróra rúg. Ezt az összeget több műveletben bocsátjuk rendelkezésre. Egy héttől hat hónapig terjedhetnek ezek a projektek. Erről augusztus elején döntöttünk. Tehát van egy ilyen hosszabb műveletünk is, amelynek körülbelül 6 hónapos az időtartama és így segítjük a bankokat a likviditás tervezésben. Körülbelül 470 bank vesz részt ebben a műveletben partnerként a refinanszírozási műveletekben. Több mint 6000 bank potenciálisan jogosult arra, hogy részt vegyen ebben a tevékenységben. A piacra dobható értékpapírok teljes összege, tájékoztatásul mondom, körülbelül 13-14 trillió euróra rúg. ...2010. december 31-i adatok ezek, amelyeket az LKB az éves jelentésében közzétett. Tehát ez azt jelenti, hogy sem likviditás hiány, sem pedig biztosíték hiány nincsen az eurozónában. A kötvényfelvásárlási intervenciókat augusztusban kezdtünk, kezdtük újra, és ezekkel a beavatkozásokkal az LKB e kormányzó tanácsa szeretné helyreállítani a monetáris politika megbillent egyensúlyát, szeretné a jelenleg működés képtelen piaci szegmensek javít, helyzetének javítását elérni. Szeretnénk ezeknek a beavatkozásoknak a hatását úgymond sterilizálni, semlegesíteni a szektor többi területén. Ennek a, erről a programról általánosságban szólva önmagamat tudnám idézni, 2010 májusában már elmondtam azt, hogy az LKB minden lépése megfelel a politikájának, tehát a pénzügyi függetlenségnek, a monetáris politika alakításának nem lehet közvetlenül a kormányoktól adósság kötvényeket vásárolni, mi csak a másodlagos piacokon lépünk fel, és csak ott vásárolunk, azaz a szerződést betartjuk, az árstabilitás elérése az első célunk, és figyelem, mindenképpen tiszteletben tartjuk a központi bankok függetlenségét. A költségvetési fegyelem és hatékony pénzügyi felügyelet a kormányok feladata. A másodlagos piacokon végrehajtott vásárlási műveletekkel nem, kerül, nem lehet megkerülni az elsődleges célt és ezek a programok tehát tiszteletben tartják ezt a célt, csak és kizárólag a piacok helytelen hibás működését próbáljuk kiavítani. Pontosan ezt a tényt húzzuk alá, hogy a költségvetési fegyelem rendkívül fontos, elengedhetetlenül fontos. És figyelembe vettük egyes eurozóna tagállamok kormányainak döntését, amelyek bizonyos lépéseket kívántak foganatosítani annak érdekében, hogy a költségvetési stabilitásukat elérjék. Tehát én nem módosítom a 2010 májusi megjegyzéseimet, ezek ugyanúgy érvényesek, mint akkor voltak. Tehát költségvetési fegyelmet és hatékony felügyeletet várunk el a tagállamoktól, nagyon fontos, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat szigorúan határidőre mindenki végrehajtsa. Egyébként ez az, az IMF és az EU programokra is vonatkozik, illetve valamennyi eurozóna kormányra, amelyek elfogadták a célkitűzéseket. Július 21-i, a július 21-i megállapodás, amelyet az állam és kormányfők írtak alá, a lényegi pont e tekintetben. De egy kérdés, hogy Görögországgal kapcsolatban miért indítottunk speciális programot. Az összes többi eurozóna térségbeli kormány elkötelezte el amellett magát, hogy tiszteletben tartja ezt a vállalását, és segíti Görögországot, hogy visszatérjen az egészséges költségvetési helyzethez és fenntartható piaci körülményekhez. Elnök asszony, körülbelül Dióhelyben ennyi, és megköszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük. Lehet tapsolni. Um, we, we now move on. Most a képviselőknek a hozzászólásai következnek. Először az EPP nevében Jean-Paul Gozet eh, és utána Weiner Leinen szólnak hozzá, Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, mivel nem olyan régen az ártülésen már kifejtettem véleményemet, ezért nem ismétlem, amit mondtam, csak szeretném megint megköszönni önnek, hogy rendelkezésünkre áll, és hogy ilyen módon bánik a képviselőkkel, épp ezért átadom most a szót Werner Langennak. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Röviddel az ön hivatal idejének vége előtt szeretném én is megerősíteni, hogy ön mindig szoros kapcsolatot tartott fenn a parlamenttel, és nyílt párbeszédet folytatott velünk. Ezért nagyon hálás vagyok önnek, hogy ma az ülésünk során világosan felszólította a kormányokat, hogy a konszolidációs intézkedéseket tartsák be. A frakcióm nevében is szeretnék mondani néhány szót. Az államkötvények felvásárlásával kapcsolatosan, mivel Európában olyan sok időre volt szükség, hogy a csúcs találkozó intézkedését megvalósítsuk, ezért úgy gondolom, hogy nem csak összeegyeztethető a statútum 18-as cikkével, hanem szükségszerű is volt, hogy az LKB beavatkozzon annak érdekében, hogy az euró övezetet stabilizálja. Ezért úgy gondolom, hogy még akkor is, hogyha a vezető személyiségek a nyilvánosság előtt kritizálták ezt a lépést, én mégis úgy gondolom, hogy teljesen megalapozott volt. Úgy gondolom, hogy az LKB-nak pontosan a függetlenségét támasztja alá ez a lépés, és ezáltal a piacok spekulásainak a tulajdonképpen a gátját vette. Hiszen láthattuk, hogy a Société Générale, a francia bank esetében a plegykák nyomán percek alatt bizonyos személyek több száz millió eurót tettek szert a spekulációk során. Úgy gondolom, hogy a stabilitás és növekedési paktum erősítése mellett, amellett, hogy minél előbb el kell fogadnunk a pénzpiacokra vonatkozó csomagot, nagyon fontos, hogy a piacokat lassítsuk amíg nincsenek bizonyos határidők, legyen szó a származékos értékpapírokról, vagy bármilyen más pénzpiaci termékekről, egy olyan rendszerben áll, egy olyan rendszert támogatunk, ahol minket irányítanak, és nem mi irányítunk. A frakcióm nevében tehát szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy egy ilyen világos álláspontot képviselt, annak ellenére, hogy az európai nyilvánosság kritikát gyakorolt ezzel kapcsolatosan. Az LKB világos szerep, szerepvállalása nélkül sokkal nagyobb problémákkal szembesültünk volna Európában és az a likviditás, amelyel a piacokat önök ellátták, az államkötvények felvásárlása nyomán a piacokat, gyakorlatilag ön az elmondottakkal alátámasztotta. Uh, Nagyon szépen köszönjük. Elnézést kérek. A, nem működik a gépem, tehát a kezemre figyeljenek, és fegyelemmel kövessék ezt. Most pedig a kolléganő a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ismét ellátogatott hozzánk, és köszönöm, hogy különböző szinteken túlmutatott azon, ami az önmandátumának egy szigorú értelmezése lett volna. Bizonyosságot nyert, hogy az euró magával vonta a strukturális válság, és éppen ezért beavatkozásokra volt szükség. Az Európai Bizottság nem ragadta meg a megfelelő kezdeményezéseket. A tanács egyfajta igazgatósággá vált, és bilaterális szerződéseket köt. A parlament a közösségi logikát szeretné képviselni ebben a kontextusban. Az európai agendára és a nemzetközi agendára szeretnénk támaszkodni. Ezen a téren azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen mi is támogathatjuk azt, amit az EKB részéről itt hallhattunk. Azt hiszem, egy szélesebb megközelítésre van szükség, és világosabban kell reagálnunk, világosabb válaszokat kell adnunk a válságokra, amelyek felmerülnek. Szeretném önt arra kérni, hogy mondja el, hogyan néz ki egy szélesebb körű vízió, jövőkép, amelyet közösen alakítunk ki, annak érdekében, hogy Európát ismét növekedési pályára tudjuk állítani? Hiszen nagyon fontos, hogy egy európai stabilitási mechanizmus nélkül is fent tudjon állni Európa, de ha már szükség van erre a mechanizmusra, akkor egy európaibb mechanizmusra van szükség, és szükség lenne egy olyan európai pénzi stabilitási alapra, amely működőképes, de kérdés, hogy a jelenleg fennálló modell alapján működjön, vagy talán máshogy? Mi a vélemény az LKB-nak erről? Csak az árstabilitás az önök mandátuma? Hiszen ez egy szükségszerű, de nem elégséges előfeltétel a pénzpiacok működésének. Van-e önnek egy ezen túlmutató jövőképe, víziója? Milyen politikai intézkedésekre, van szükség? Köszönöm szépen. Most az Alda nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. El, eh, egy megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. A megjegyzésem az, hogy a másodlagos piacon a kötvények visszavásárlása történik. Fontos, hogy legyen egy olyan üzenet is, hogy a kormányok végezzék el a munkákat, és az EKB-nek is az európai érdekeket kell képviselni, és épp ezért hálás vagyok, hogy ezt már megtette, hiszen ezek nem könnyű döntések. Az EKB nem tud persze az állami hatóságoknak az összes hibáját nem tudja helyrehozni, és a gazdaság irányítási, gazdasági irányítási csomaggal kapcsolatban, és később a német kancellárral és a francia elnökkel kapcsolatban láthatta, hallhatta a nyilatkozatokat. Most akkor tudjuk ezeket a nagy nyilatkozatokat jó hiszeműen elfogadni, hiszen ez a két nagy ország, amelyek a gazdaságirányítási csomagot tulajdonképpen blokkolta. Bízhatunk-e abban, hogy hogy a szankciókkal megelőzőkésen, megelőzősképpen, vagy pedig gazdasági, makrogazdasági irányítás szempontjából tesznek dolgokat. Lehetne-e, ahogy a kollégáim is mondtak, Ferrer a kollega és Werner Langen is mondta, hogy nagyon fontos, hogy ebből a kormányközi rendszerből kilépjünk, nem egy nagy ugrással, hanem kicsi lépésekkel kijelölve egy új utat. Tehát nem lehetne, mint ahogy az eurónál is ezt tettük, hogy egy ütemtervet alakítsunk ki, amelynek megvannak a különböző szakaszai, és hogy lássák az állampolgárok, hogy az egység útjára léptünk ezzel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívok nevében Swinburne kolléga. Köszönöm szépen. Trisse elnök úr, én az Ekon bizottságnak már két éve tagja vagyok, és az ön mindegyik látogatása során beszélt az LKB függetlenségéről, és az euró stabilitásának megtartásáról. Az múltban többször feltettem a kérdést, hogy szüksége van -e ehhez nagyobb hatáskörre, azért, hogy közbeléphessen a pénzügyi piacokkal, és ezt mindig elutasította. Épp ezért tulajdonképpen az önhatáskörének nem óhajtott változása következik meg, tehát hogy az euróövezetnek a bankszektorával foglalkozzanak, és a spanyol kötvényekkel és a másodlagos pénzügyi piacokkal. Nyilvánvalóan ez a, a piacoknak a zavarát igényli, és nyilvánvalóan fontos, hogy jelentős piaci hatást érjenek el. E, ezt pedig az LKB-nak kell vezetnie, ugyanis a politikusok kudarcot vallanak, vallottak azzal kapcsolatban, hogy a jövőbeli feladatokat kirajzolják. A politikusok nem mindig vannak abban a helyzetben, hogy ilyen nehéz nehéz gazdasági döntéseket hozzanak, és a kötvénypiacon dolgozók nem tudják, hogy az, az európai országok valóban meg tudják-e oldani a feladatokat. Épp ezért fontos, hogy olyan valaki, aki bizalmat élvez az eurózónában, és hozzáért kijelölje a szerepet saját magának abban, hogy az euróövezeti politikusoknak segítsen a gazdasági döntéseket esetben. Azt hiszem, hogy az állampolgároknak, a választóknak és a, a kötvényekbe befektetőknek bizalmat teremtene ez, és ezért a gazdasági helyzeten is lehetne segíteni, nem pedig a megvalósított politikusokra bízni ezeket a döntéseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A zöldek neveben Lambert kolléganő. Nem? Nem. Ha nem ő, akkor valaki. Jó. Kedves Tizsé úr, az idei nyár sokkal kevésbé alakult kellemesen, mint ahogyan azt vártuk. A növekedés nagymértékben csökkent, Tovább csökkent a bizalom a bankrendszerbe, a banki ágazatba, és ebben a helyzetben volt egy euró vész csúcs találkozó, ahol intézkedésekről döntöttek, de ezek az intézkedések legfeljebb két hétig tudták kifejteni a hatásukat. Ezt követően önöknek be kellett avatkozniuk olyan módon, amelyre korábban nem számoltak, és ezáltal az LKB-nak további kockázatokat kellett vállalnia annak érdekében, hogy az államokat és a bankrendszert stabilizálja. El kell mondanom, Hihetetlennek tartom, hogy az EKB-t milyen módon kritizálják, miközben ez az egyetlen intézmény, amely jelenleg cselekvőképes. Kritizálják, bírálják azt az intézményt, amely megmenti az eurót, annak ahelyett, hogy az egyes kormányok maguk vállalnának felelősséget a helyzetért. 17 nemzeti parlamentnek kell megállapodnia a kihívások kezelésére, és láthatjuk, hogy az EFSF, amelynek eredeti célja az lenne, hogy a bankokat és az államokat stabilizálja, nem tud működni, hogyha a nemzeti parlamentek minden egyes intézkedéshez a hozzájárulásukat kell, hogy adják. Egy igazi európai gazdasági együttműködésre, egy valódi európai gazdasági unióra van szükség, ez a parlament ezt a, az elgondolást támogatja, és én azt szeretném, hogyha ön e, az EKB elnökeként, és később is, ha majd nem látja már el ezt a posztot, erős hangon követelje, hogy Európának egy erős közös gazdaságpolitikája legyen. Hogyha most nem sikerül ezt elérnünk, akkor mikor? Európa nem tud majd működni egy olyan gazdasági kormányzással, amely csúcstalálkozókon, való, csúcstalálkozókon valósul meg, ez csak is ö, nem hatékony kakofóniába torkolhat. Köszönjük szépen. GUE nevében Portás kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, el szeretném mondani a következőket. Amikor Trisé úr azt mondta, hogy semmit sem von vissza abból, amit 2010-ben elmondott, ezzel kapcsolatosan egyetérthetek vele, amit most elmondott, a semmi újat nem tartalmazott. Augusztus végén azonban, most augusztus végén járunk, és most 2011-ben mégis változott a helyzet, hiszen a jelenlegi helyzet sokkal rosszabb képet fest, képet mutat, mint ahogyan azt annak idején megéltük, amikor ön elmondta azt, amit ma is megismételt. Gond van a költségvetésekkel, munkahelyeket kell teremtenünk, nagyon nagy a probléma, ami az európai projektet illeti. Ez mindig az, de úgy tűnik jelen pillanatban, hogy az Európai Központi Bank egyedül hozza meg a fontos döntéseket, és úgy tűnik, hogy semmit nem kell átgondolnunk az önnyilatkozatai alapján. Nos, véleményem szerint ez nem észszerű. Úgy gondolom, talán egy kicsit szerényebben kellene fellépni Semmi sem hangzott el például az eurókötvényekkel kapcsolatosan. Egy szolidáris eljárással kapcsolatban tehát. Újra és újra felmerült az infláció témaköre, de semmi sem hangzott el a munkahelyekkel kapcsolatosan. Úgy gondolom, ezek olyan problémák és prioritások, amelyekkel igenis foglalkoznunk kell. Természetesen az európai bankrendszer stabilitása is szóba kerül, de nagyon fontos látni azt, hogyha az állam nem támogatta volna a bankokat adópénzekkel, akkor hány bank állt volna helyet a stressztesztekben? Jogunk van ahhoz, hogy megtudjuk a választ erre a kérdésre is. Úgy gondolom, hogy legalább az európai bankok egyharmada csődölt volna be. Ez természetesen nyugtalanító. Nagyon nyugtalanítónak tartom a bankok helyzetét, de még nyugtalanítóbb az emberek helyzete. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az következő hozzászóló következik. Köve köszönöm szépen, elnök asszony, Andreasszony asszony következik. Trise ó, asszony, Trise úr, most 1,5%-nál tartunk, és az az amerikai kamatok 25%-nak, 0,25%-nak tartanak. Az eurozóna övezet a gazdaságai, statisztikai azt mutatják, hogy a gazdasági fejlődés megállt. A központi bankoknak, a, kamatának, a GDP éves rátájának 1% alatt kellene, hogy legyen. Elnézést kérek, ne álljon elé. Amerikában lehet, hogy ez lehetséges Európában, de Európában a növekedés a kamat szint alatt van. Ezért a kérdés az, hogy nem kellene a finanszírozási rát, rátát az elkelben egy teljes tizedes ponttal csökkenteni, azért, hogy újra lendületet adjanak a gazdaságoknak. A második kérdésem a az Európa övezet legnagyobb gazdaságaival, Németországgal és Franciaországgal foglalkozik. Ezek az ország, rájuk tekintenek, hogy mit tesznek ezek az erősebb gazdaságok. Németország és Franciaország nem mindig tudja rávezetni, rávenni például Franciaország a parlamentet, hogy lépjen. Nos, az EKB akkor mit tenne? Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló az EPP nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Trisé úr, önnek is az előadását. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi válság, az euró jelenlegi válsága nem egy euróválság, hanem adósságválság. Éppen ezért a válasz a válságra nem az euró vége, hanem úgy gondolom, hogy az adósságválságot kell megoldanunk elsősorban. A válság révén sokan azonban elfelejtik ma azt, hogy a tagállamok közötti szolidaritás az EU egyik alapgondolata, és az euróövezet egyik alapgondolata is. Az euró a jólétünk alapja, éppen ezért életfontosságú számunkra az, hogy a monetáris unió továbbra is fennmaradjon. Szilárd meggyőződésem, hogy ehhez erősebb gazdaságpolitikai koordinációra van szükség a tagállamok között, hiszen az euró a jövőben nem lehet sikeres, hogyha továbbra is 17 különböző kormány és 17 különböző gazdasági és pénzügyi politika konfrontálódik bennem. A válság arra kényszerít bennünket, hogy most elvégezzük azt, ami a monetáris unió elején nem volt megvalósítható. Nevezetesen a nemzeti gazdaságpolitikák összehangolása. Éppen ezért szemben néhány kollégámmal kifejezetten üdvözlöm Merkel kancellárasszony és Sárközi francia elnök közötti megállapodást. Az erősebb gazdaságpolitikai koordináció és az államadóság határának, felső határértékének meghatározása. Ezek azok a dolgok, amelyekről a parlament vitázott, illetve amelyeket a parlament már követelt a stabilitás és növekedési paktum reformja kapcsán. Ugyanakkor azonban nem szabad szem elől tévesztenünk a döntések legitimációjának kérdését. Európát gyakran vádolják azzal, hogy távol áll az polgároktól, ezért a polgárok, miközben erősítjük a gazdaságpolitikai koordinációt, nem szabad, hogy azt, az, azt érezzék, hogy nélkülük döntünk, és nekik kell majd ki, ki javítaniuk mások hibáit. Hiszen Általában az állam és kormányfők döntenek a gazdaságpolitikáról európai szinten, ha azonban azt akarjuk, hogy az állampolgárok úgy érezzük, hogy bevonjuk őket, akkor európai szinten egy demokratikus kontrollra van szükség, ezért az Európai Parlamentet be kell vonni ebbe a folyamatba. A több Európa nem a probléma, hanem a megoldás részét képezi, azonban gondoskodnunk kell arról, hogy a döntések gyorsan, hatékonyan és demokratikusan születhessenek meg. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most az szocialisták nevében Göbbels kolléga, és itt az órát figyeljük. Köszönöm szépen. Nem fogom elismételni Werner Langennek a hozzászólását. Száz százalékkal egyetértek az EKB-vel kapcsolatos és a másodlagos piacokkal kapcsolatos véleményével. Csak annyit tennék hozzá, hogy az, e- a világ nem tud meglenni a pénzügyi piacok nélkül, de ezt a piacot jobban kell ellenőrizni. Hol vannak a gazdasági szereplőknek e, a, e, a, az árjelzései, amikor millit, másodpercek alatt megkapják ezeket az adatokat tehát itt a pénzügyi útnak a nyaktörő fordulatait figyelni tudják. Nos, a briteknél azt mondják, hogy az önök megoldása gépe sosem fog működni. Hát ezt már hallottuk, amikor az euró fennállt. A britek azok mindig szkeptikusak voltak, és állandóan e azt emlegetik nekünk, hogy az e-, euró az a kudarc felé halad. Vannak olyan euró országok, és mások is az egész világban, ahol különböző vélemények vannak. Ön Trise úr hogyan látja az, az euróz jövőjét? Mitől optimista hajad az? Köszönöm. Az ALDE nevében Remon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tremozai kolléga. Köszöntjük itt Grise urat újból a parlamentnek. Röviden a spanyol államadóságnak a pontos e, összegét meg tudná mondani, ahogy az elképben látja, és milyen feltételeket támasztott az, a spanyol kormányal szemben az EKB a spanyol pártok gyors megállapodást kötnek, hogy megváltoztassák az alkotmányt. Köszönjük szépen. Most az EPP következik. Maria Garcia kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Önt, elnök úr. Sok minden történt a nyár folyamán, megéltük Japán és az Egyesült Államok leminősítését, bizonyos jelentések szerint a növekedés sokkal rosszabbul alakul majd, mint ahogyan arra számítottunk. Lagarde asszony is nyilatkozott nemrégiben, és vannak kétségek Spanyolország és Olaszország eladósodottságával kapcsolatosan. Mint ahogyan az imént elmondta, vannak olyan országok, amelyeket a piacok nagyon nagy bizalmatlansággal tekintenek, ők adják az európai GDP 14%-át. Nagyon fontos, hogy nyilatkozatot hozzunk, illetve nyilatkozat szülessen ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Bernanke úr nyilatkozata nagyon fontos e tekintetben. Nagyon fontos kérdés, hogy az LKB fenn akarja tartani, vagy csökkenteni akarja a kamatlábat. Hogyha erről bizonyosság születne, az bizonyossággal látná a piacokat is. Az LKB, e ez is elhangzott, akkor lép színre, amikor senki más nem tud cselekedni. Itt van a július 21-i nyilatkozat, és láthatjuk azt is, hogy a politikai mechanizmusok nem működnek, hiszen a nemzeti parlamentek blokkolják a döntéshozatalt. Látnunk kell, hogy ennek a folyamatnak mi áll a hátterében. Itt van Ramon a harmadik nyilatkozata, és Világosnak tűnik a számomra, hogy az Európai Központi Bank nem vásárol majd olyan államoktól államkötvényeket, amelyek szolvenciája likviditása nem garantált. Ez azt jelenti, hogy a felvásárlása a kötvényeknek mindig összefügg a az adott állam iránt tanúsított bizalommal, és természetesen Olaszországnak és Spanyolországnak intézkedéseket is kell foganatosítania annak érdekében, hogy segítségre számíthasson az LKB részéről. Talán röviden elmondhatná, hogy ez mit is jelent egészen konkrétan a tagállamokra nézve. Ramon Tremosa említette, hogy mit tesz a kormány. Én az ellenzéket képviselem Spanyolországban. Van egy erősebb adósságfék, amely még messzebb megy, mint a német adósság fék, ez egy nagyon fontos lépés, és azt mutatja, hogy a szocialista párt részéről ez egy fordulópont. Um, I, most pedig egy másik EPP-s hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok, Trise úr, a munkájához, a forró nyári napok alatti munkájához. Örülök, hogy az euróövezet országai megállapodásra jutottak Görögországgal kapcsolatban. Abban egyeztek meg, hogy az adósság problémáját nem lehet úgy megoldani, hogy további adósságokat hoznak létre. És egy olyan képletet dolgoztak eh, ki, ahol a, az adósságnak az átszerkesztéséről eh, eh, beszélnek. A kérdésem az, hogy hogyan látják az e- euróövezet országait gondolatát, hogy fentételeket támasztanak Görögországgal kapcsolatban, és olyan biztosítókikat kérnek, amelyekről nem tudom, hogy a kormányok és a, a kormányok döntöttek-e, amikor Görögország adósság problémájáról szóltak. Köszönöm szépen. Most a szocialisták nem, nevében következik. Köszönöm szépen elnök asszony, az európai intézményeknek gyakran a szemére vetették, hogy nem léptek közbe már a válság első időszakában is. Ez a válság sokkokban azt az igényt veti fel, hogy térjenek vissza a korábbi megoldásokra, a konjunktúrára, és mindegyik tagállam látja, hogy a növekedéstől függ a deficitnek a megoldása. A bankok is szenvedtek idén nyáron, és többen is 40 os veszteséget könyveltek el. Tehát a forgatókönyve következő. Egyrészt, eh, mint a v ben hogy most megint lefelé megyünk, vagy lesz egy recesszió, de az amerikai konjunktúra nagyon gyorsan romlik. Tehát ilyen körülmények között az EKB valóban közbeléphet, és már is közbelépett, az anticiklikus intézkedésekkel, és ahogy Garcia Margallo kolléga is mondta, csökkentheti a különböző rátákat, de hát ez likviditási problémákat vezet, vethet fel. Tehát felmerül a, felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet fellendíteni a gazdaságot, újra tőkésíteni a bankokat de hát ezt lehet, hogy túl merésznek látják. Azt mondanák, hogy nincsen mozgásterék. De a szocialisták gondolták elsőként azt, hogy az adósságokat nagy részben az adóknak a csökkentése okozta, tehát mindez egy illegitim tevékenység volt, és épp ezért ezzel ellen harcolni fogunk, hogyha mi megint mi leszünk a hatalomban. De a jelenlegi konjunktúrában ön komolyan gondolja, mint ahogy korábban mondta, hogy a költségvetési konszolidációnak a politikája megfelelő, és különösen ez a 3 százalék 2013-ig valóban aktuális -e még mindig. Uh, Köszönöm szépen. Most megint az EPP-től e voltam ankor e, asszony. Köszönöm szépen, Trise úr, hogy e, eljött hozzánk ebbe, erre az eszmecserére. Világos, hogy a pénzügyi piacokban folytatódik a stabilitás hiánya, és nincsen még meggyőző megoldás a az adósság és deficit problémája. Most is láthatjuk, hogy a gazdasági növekedés csökken épp ezért, és számomra meglepő, hogy ő nem csak újra akarja aktiválni a kötvényvásárlási programot, de bizonyos kormányoknak levelet is kellett írnia azért, hogy a költségvetési reformokra ösztönözze őket. Mint tudja, a gazdaság irányítási csomagban, a hat, hatos csomaggal kapcsolatban sok munkát végzett a parlament, és most hallgat, hallhatja a közvéleményt, amely szerint a gazdasági irányítás helyébe lehet a hatos csomagnak. Érdekes lenne az ön véleményét hallani. Azért is, mert ezt a csomagot le kell zárnunk az elkövetkező hetekben, de érdekelne bennünket a véleménye. Elnök, köszönöm. A szocialistáktól a következik a, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Sok kolléga emlegette, hogy azok a döntések, amelyek előre mutattak az adósságválság megoldásában és a görög válságra való reagálásban. E, nos, ezen döntések után több héttel úgy tűnik, hogy nem változott a helyzet, és e, vajon miért? Szerintem e, az azért, mert a döntéseket nemzeti keretek között vizsgálják. Tehát a nemzeti feltételek közé helyezik, nem pedig a közi megközelítés keretében, amely megfelelőbb lett volna. Tehát még mindig nemzeti értékelésekről van szó, és ez akadályozza a július 21-i döntéseknek a megvalósítását. Vannak olyan tagállamok, amelyek garanciákat kértek ahhoz, hogy másodszorra is megtámogassák Görögországot. A gazdasági és a demokratikus szempontokon túl feltételezem, hogy természetes, hogy bizonyos országok garanciákat akarnak, de logikus lenne, hogyha a parlament, amely beleegyezett, hogy részt vesz, bizonyos feltételeket támaszon nekik. Tehát, hogy a részvételük mivel is jár. Tehát ez a, a kulcsfontosságú, ezek a kulcsfontosságú kérdései a programnak. De milyen üzenetet küldünk? Amikor ezekben a programokban megegyeztünk, amelyeket a bizottsággal, az IMF-fel és az LKB-val e együtt állítottunk össze, akkor úgy látjuk, hogy amikor garanciákat kérnek a különböző országok, akkor ez aláaknázza a, ezt a programot. Thomas Friedman azt írta, hogy az Európai Unió szétesik, már azon az úton halad. Ön pedig újból és újból azt mondja, hogy nincsen igazából euróövezet válság. Ugyanolyan biztos ebben, mint néhány hónappal ezelőtt? Köszönöm szépen, Filip, a zöldek nevében. Köszönjük, Sharon. Köszönjük szépen, eh, Trise elnök úr. Eh, az ön mandátuma nem sokára eh, lejár az eurozóna stabilitása és a az államadóságnakból való kilábalás, ezek mind nagyon fontos feladatok, ezt írta le a levelében is. De mi nem csak az államadóság válságával eh, kell, hogy szembenézzünk, hanem az európai pénzügyi rendszerek válságában is, amely már az észszerűségen túlmutat. Az EKB eh, eh, a korlátlan likviditásoknak véget szeretne venni, és a bankok nem teszik azt, amit kellene. Tehát a kérdésem az, hogy ön milyen feltételeket támaszt a segítség, a támogatás, nyújtás feltételeként milyen garanciákat követel még, és milyen feltételeket tart legitimnek, hogy a bankok számára hosszú távon felállítson. A bankok túlságosan függenek a bankközi piacokról, tehát rendszerbeli módon e, nem kellene-e e, egy e, karcsúsított kúrát, gyógymódot javasolni az európai bankoknak. Tehát hogy a szokásos banki tevékenységekhez térjenek vissza. Tudjuk, hogy a e, likviditásnak egy része a spekulációs e, piacokon van. Köszönöm. Elnök, köszönöm. EPP Lüling asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trise elnök úr, először is azt szeretném mondani önnek, hogy Tökéletesen e, egyet értek Werner Langen kollégával az ön szerepét illetően, e, különösen akkor, amikor a bizottság és a tanács hiányzott, és különösen amit az utóbbi hetekben e, tett. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban lenne az európai stabilitási alappal kapcsolatban egy kérdésem gyakran említjük a politikusoknak a tehetetlenségét a piacokkal szemben. Ez az eszközt az európai, legutóbbi európai tanácsolésen előrelépéssel használják de szerintem messzebb kell mennünk. Az alapnak a feladata hogy támogassa a tagállamokat, de ez nem elég őnekik is lépni, de az intézmények, intézményi területen is előre kell lépni azért, hogy a pénzügyi stabilitást biztosítsuk a, a közösségben. Tehát nem csak kormányközi funkciója van, hiszen nem ez a cél, célja, a monetáris politika az teljesen integrálva van. Szükség van szerintem valós európai monetáris alapra azért, hogy a, a nehézségekkel szembenéző országoknak garantáljuk a segítséget. Tehát a kérdésem az, hogy ön osztja-e azt, hogy legyen egy európai monetáris alap, amely jelzést adna a következő hónapokban az egész világnak, hogy elkötelezzük magunkat e, az euró megvédése mellett. És ha e, ezt a gondolatot nem tudja elfogadni, akkor szeretném tudni, hogy miért nem. Most pedig Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ön hivatali ideje október végén lejár az EKB elnökeként. Egy olyan intézményt hagy maga után, amelynek növekedett a presztízse. Kérdés, hogy hogyan néz ki az ön öröksége. Az ön hivatali ideje alatt az LKB-nek megváltozott a szerepe, már nem csak az árstabilitás felett őrködik, hanem a bajba került országokat is megsegíti, likviditással látja el, és igen, kérdéses minőségű kötvényeket vásárol most fel. Kérdés, hogy az önmandátuma alatt nem vált egyfajta úgynevezett rossz banká az EKB. Az EKB ugyanis az elmúlt időben nagyon sok likviditással látta el az európai országokat. Kérdésem az, hogy az LKB könyvelésében Olaszország, Spanyolország, Portugál és Görögország tekintetében mennyi az az összeg, amelyel megsegítette gyakorlatilag az LKB ezeket az országokat? Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EPP nevében következik a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon világosan fogalmazott arról, hogy küldetésük az euró védelme, az árstabilitás megőrzése, és az, hogy Európa és az euró pozitív imázsát is megvédjék. De nemrégiben Lagarde asszony nemzetközi szemináriumon beszélt arról az ajárásról, amely az európai bankokra vonatkozik, a tőke megfelelési mutatóról, és említette, ugyanilyen fogalmakkal írta le az európai fellépést is. Ön hogyan értékeli Lagárdasszony megjegyzéseit az európai piacok kapcsán? Egyetért Lagárdasszonyjal, vagy nem? Nemrégiben Beszéltek arról is, hogy két nagyobb görög bank fúziója megvalósulhatna. Beszélünk, beszéltek arról is, hogy Katár bocsátana rendelkezésre támogatást. Hogyha ezek a milliárdok megérkeznek, akkor ez vajon segíti-e a likviditási helyzetet Görögországban, vagy sem? A második kérdésem az, hogy Lagarde asszony ugyanezen az ülésen, amelyről már beszéltem, azt is elmondta, hogy a recesszió veszélye rosszabb, mint az infláció, súlyosabb, mint az infláció. Ön egyetérte ezzel? Lagarde asszony azt mondta, hogy a gazdasági kiigazítás fontos, hogyha valóban kikívánunk lábalni a válságból. Hogy látja ön ezt, elnök úr? a gazdaság és a pénzügyi kiigazító intézkedésekről mi a véleménye? Ezeket nem kellene szinkronizálni az európai gazdasági helyzet javításával? Köszönöm szépen a szocialisták nevében, Sánchez Prezedó kolléga következik. Köszönöm szépen, Trisé úr. Köszönöm, hogy gyorsan reagált az EKB nevében. Aztán ami a kamatláb mértékét illeti, az LKB legfőbb szerepe, hogy az infláció kordában tartsa, de az infláció nem a legfőbb téma jelenleg. A növekedés nem elegendő, az infláció jelenleg alig ha képez problémát. Jelenleg nagyon erősek vagyunk, ami a devizánkat illeti a velünk versenyben álló nemzetgazdaságokkal szemben, és ezért most a kamatláb kérdése a legfontosabb. Elhangzott, hogy Merkel asszony csökkenteni akarja az adókat Németországban. Ön mit gondol erről, illetve a költségvetés ez irányú megváltoztatásáról? Hogyha restriktív intézkedéseket vezetünk be, ezen a területen, akkor a költségvetésekben is változtatásra van szükség, ez ismét hatással van az adósság alakulására, másrésztről azonban azt szeretnénk, hogyha az egyes kormányok, illetve az egyes államok, tagállamok adóssága csökkenne. Második pont. Önök nagyon gyorsan és hatékonyan reagáltak most, mivel azonban nem létezik más mechanizmus, önöknek be kellett avatkozniuk. Remélem, hogy az európai alap majd egyszer átveszi ezt a szerepet. Világos, hogy egy monetáris unió, egy olyan kamatlábra van szüksége, amely megfelel a valós körülményeknek. Ez azt jelenti, hogy a különböző tagállamok számára kamatlábaknak megfelelő arányban kell állniuk egymáshoz, és a sáv nem lehet túl széles. Ezt egy csupa pénzpolitikával foglalkozó alap nem érheti el, ezért más kritériumokra és más európai szintű intézkedésekre is szükség van. Köszönöm szépen, Oli Schmidt a liberálisok nevében. Köszönöm, elnök asszony. Tisé úr. Az a kérdés, amit otthon nekem rendszeresen feltesznek, az mindig az, hogy hol vannak a politikai vezetők Európában. Elmentek nyaralni, vagy elbújtak, vagy mi van velük? Nincs itt, senki nem vállalja a politikai vezető szerepet, és ez akadályozza Európa előrehaladását. Előrehaladását több szükség lenne az ilyenfajta vezető szerepre, és én a frakcióm nevében is megköszönöm öntől, hogy ezt magára vállalta. Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amelyet többször elmondott Trisé úr az elmúlt években, az, hogy közös a sorsunk az euróban. Remélem, hogy engem és az én hazámat is beleérti ebbe a közös sorsba, amikor erről beszél. Bizonyára tudja, hogy tíz másik ország van még az Európai Unióban, amelyek nem tagjai az eurozónának. Van nekem egy félelmem most. Ami most történik, szerintem csak mélyíti a szakadékot az eurozóna és az azon kívül rekett országok között. Tehát itt van 17 ország, amelyek az eurozóna tagjai, de nem mutattak vezető szerepet, senki nem járt az élen, talán egyen-ketten, de a többség nem ide vezetett, és most itt van ez a szakadék. De ez a szakadék nem csak erre a 17 országra fog kihatni, hanem az EU egészére. Én hallom, értem az ön szavait, tudom, hogy mit gondol erről, elmondta a végéhez közeledve ezt, és mindig azt hangsúlyozta, hogy közös a sorsunk, egy csónakba nevezünk. A második kérdésem az ahhoz a mechanizmushoz kapcsolódik, amelyről Luling asszony beszélt. Ezt is tekinthetnénk egyfajta szolidaritási mechanizmusnak, szolidaritás vállalása Európáért. Nem lenne talán helyes akkor, hogy a jelen körülmények között Európa egésze vállalja a szolidaritást, és Európa egésze támogatja ezt a mechanizmust. Ez a kérdés nem vetődött fel? Én azért kérdezem ezt öntől, mert szerintem vannak olyan országok az eurozónán kívül, amelyek gratulálnak maguknak ahhoz, hogy kívül maradtak és nem csatlakoztak de mindenkit érintenek az események, még Bolszasszony hazáját is, az Egyesült Királyságot is senki nem vonhatja ki magát ezeknek az eseményeknek a hatása alól. Osbornul bármit beszél, ott is érződik az események hatása. Trisé úr, ezért kérdezem, hogy nem lenne értelme felvetni ezt a kérdést, hogy mindenki, mind a 27 tagállam mutasson szolidaritást, és mindenki lépjen ebben a szellemben. Köszönöm. Köszönöm. Most a néppárt nevében ott már Karasz következik. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nehéz helyzetben találjuk most magunkat, ami jelenleg történik, nem játék, és nagyobb komolysággal kell közelíteni a témához. Nem további nemzeti intézkedésekre van szükség, és nemzeti érdekek védelmére, hanem egy tartalmi és időbeli menetrendre, tervre van szükségünk az euró nincs válságban, de egyes politikusok magatartásában igen, igenis válság mutatkozik, hiszen hozzájárulnak a politikai instabilitáshoz, amely hozzájárul a pénzpiacok instabilitásának növekedéséhez. Ezért úgy gondolom, hogy egyszerűen azt kell most megtennünk, amit korábban elmulasztottunk. Volt itt már egy Maastrichti szerződésünk, ugye, amely szerint egy monetáris unió megköveteli a politikai uniót is. Ez a mi célunk, ez a mi teendünk. A második dolog pedig az, hogy az euró nem irányítható csak úgy mellékesen. Ezért az állam és kormányfők egyfajta másodállásban nem lehetnek a gazdaság irányítói. A mai ülésünk világosan mutatja azt, hogy az állampolgárok Európáját akarjuk hogy a költségvetés, adó, gazdaság és szociálpolitika európai szintre emelését akarjuk, hogy európai mechanizmusokra van szükségünk, hogy egy gazdasági és szociális unióra van szükség, és ebbe az irányba kell haladnunk lépésről lépésre. Nem az euróról van szó, hanem az Európai Unió cselekvőképességéről, és arról, hogy visszanyerjük az Európai Unió cselekvőképességébe vetett bizalmat és hitelt. Kérdem önöktől, hogyha azt mondják, hogy a pénzügyminiszterek és a kormányfők viselik a politikai felelősséget az euróért európai szinten. Mit gondolnak önök, amikor ők, önök ezt követelik? Köszönöm szépen. A szocialisták nevében következik a következő hozzászóló. Tüssé úr, a válság elején ön jogosan mondta azt, hogy itt nem euróválságról van szó, hanem az eurózóna egyik országának a válságáról. De most ez pont fordítva történik, hiszen a bizonyos gazdaságok szenvednek, mert az euróövezetben vannak. Most azt mondjuk, hogyha a, e, e, az, ez a rendszer e, tartós lenne, ellenálló, akkor ez az ütéseknek ellenállhatna. Nos, az tagállamoknak a felelősségével kapcsolatban a különböző konstruktív javaslatok mögött, bármilyen gazdasági megoldás mögött ott van a közös felelősség kérdése. Tehát szolidaritás a tagállamok között, hiszen ennélkül nem tudunk előrelépni. Thank you, and... Köszönöm szépen, végül pedig az EPP utolsó hozzászólója, Marian Tyson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr! Ön azt mondta, hogy az euró megmentése nem kerülhet Európába. Azt kell mondanom, néha nagyon megijedek, és néha ez álmatlan éjszakákat is okoz nekem, de azt hiszem nem én vagyok az egyetlen. Azt hiszem, az európai intézmények nagyon sok javaslatot tesznek, az LKB is felelősséget vállal, ezért köszönetet mondok önöknek. Ami, pedig, ami azonban a nemzeti kormányokat, nemzeti parlamenteket illeti, illetve a tagállamokat, ők mindig csak a saját érdekeik mellett kardoskodnak. Szavaztunk a hatos csomagról, illetve szavazunk még róla, Európa támogatja ezt, de vannak olyan tagállamok, amelyek még mindig a, behúzzák a féket. A stabilitási mechanizmus, ez a mentő alap, ezzel kapcsolatosan bizonyos tagállamok garanciákat akarnak, vannak olyan adóügyekkel kapcsolatos intézkedéseket, amelyeket az Európai Bizottság már bejelentett, és egy közös társasági adó is ebbe a témakörbe tartozik. Azt hiszem számolhatunk azzal, hogy bizonyos tagállamok ellenállást tanúsítanak majd. A kérdés, hogy ezekkel az intézkedésekkel, amelyeket közösen kezdeményeztünk, hogyha ezeket közösen, szolidárisan támogatjuk, akkor meg tudjuk menteni a helyzetet? Másodszor pedig a nemzeti parlamenteknek felelősséget kell vállalniuk, hogyha európai szinten szerepet akarnak vállalni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Több kérdés és hozzászólás között átfedés volt, és a szünetet is ennek megfelelően kitöltöttük, lehet, hogy egy kicsit majd el is kell, hogy hozzon ez a válaszadás, de kb. 10 percet szánnánk rá. Köszönöm szépen, elnök ö, asszony. Uh, el kell, hogy mondjam, hogy olyan sok üzenetet kaptam, annyi sok megfigyelés, megjegyzés hangzott el, és tényleg rengeteg kérdés, hogy nagyon nehéz lesz mindenre reagálni, megpróbálok a lehető legtömörebben válaszolni. Tehát először is hadd mondjam el, hogy az LKB kormányzó tanácsa és igazgató tanácsa nevében, tehát itt a nemzeti bankok képviseletére is gondolok, az ő nevükben is megköszönöm az önök által elmondottakat. Nagyra becsüljük, köszönöm, hogy nagyra becsülik a mi munkánkat, az elmúlt időkben végzett munkánkat. Több képviselő is megjegyezte, hogy a fő feladatunk az árstabilitás biztosítása. Elmondhatom, az euró bevezetése óta meg is tartottuk ezt, teljesítettük ezt a feladatot, megvalósult az árstabilitás, és ez egyfajta bizalmat eredményez, hiszen itt az az intézmény, amely valóban azt teszi, amire létrehozták. És nyilván önök is tudják, hogy 12 év elteltével még mindig elmondhatjuk, hogy 2% alatt, 2% körül tartottuk az inflációt. Tehát teljes mértékben elkötelezetten jártunk el, elköteleztük magunkat amellett a cél mellett, amelyre az európai demokrácia kért minket. És mindig egyébként megfigyelhetjük, hogy ez az üzenet jön a közvélemény részéről is, polgártársainknak ez úgymond a gyengéje, ők is nagyon támogatják az ástabilitást. Most pedig a monetáris politikáról néhány szót. Mindig azt tesszük, amit helyén valónak ítélünk a céljaink elérésében, eléréséhez, tehát az árstabilitás megvalósításához. Kérdés, hogy ez ellentmond-e azzal a, annak a gondolatnak, hogy a gazdaságnak növekednie kell, és aktívan új munkahelyeket kell teremteni. Szerintünk nem, nincs ellentmondás. Végezzünk egy gondolati kísérletet. Tegyük fel, hogy elveszítjük az inflációs várakozásoknak ezt a kiinduló, stabil kiinduló pontját, akkor a kamatlábak megváltoznak, hiszen be kell, hogy építsék a további inflációs kockázatot, amelyekre a piacok számítanak a jövőben. Tehát a lakosság is megrémül, hogyha azt látja, hogy nem számíthat arra, hogy itt van egy stabil valuta, amely mindig megőrzi az értékét. Tehát eltűnne a bizalom, hogyha nem tartanánk magunkat ehhez a célhoz. Nagyon sok helyen a gazdasági szereplők között megszűnne a bizalom. Tehát nagyon fontos, hogy mindig betartsuk ezt a, tartsuk magunkat ehhez a célhoz, 2% körül legyen ez az ástabilitás, és így garantáljuk az eurozónában a jólétet. Ez, ez a, az érvelésünk. Ami pedig a likviditást illeti, többen is feltették ezt a kérdést. Mi is a az álláspontunk. Két dolgot kell itt elmondani. Ugye elhangzotta az az egyik, hogy, hogy túlságosan is sok likviditást bocsájtunk a bankok rendelkezésére, nem vagyunk elég szigorúak, nem próbáljuk a kockázatokat uralni, a másik vélemény, ami megfogalmazódik, az pedig pontosan az ellentéte, hogy túlságosan ortodox, konzervatív módon járunk el, és nem bocsátunk a gazdaság számára elegendő likviditást rendelkezésre. Vegyük most az eurozóna mérlegét, tehát nem csak az LKB-t, hanem ide belevenném az összes központi bankot. Nézzük meg a válság előtti helyzetet. Tehát mielőtt még ezek a problémák megjelentek volna 2007. júniusa végén, és összehasonlítom ezeket az adatokat a mostani helyzettel, akkor mit mondhatok el a saját esetünkben? Tehát az LKB mérlege 77%-kal nőtt, ez a központi bankokra is igaz. A szövetségi tartalékrendszernél ugyanez az adat 226 százalék, és a britek esetében pedig, a központi bank esetében 200% ez az adat. Ezt csak azért mondom, hogy illusztráljam a helyzetet, mit próbáltunk tenni. Mindig az általunk helyén valónak ítélt lépéseket tettük meg az adott helyzetben, mindig figyelembe vettük azt a tényt, hogy nyilván nem szokványos intézkedéseket kell meghoznunk. Például azt is, hogy mondjuk fix árfolyamon finanszírozzuk, gomatlábak mellett finanszírozzuk a bankjainkat de mindent mértéktartóan tettünk, megfelelő átgondolás után alap, a helyzetet alaposan átgondoltuk, a kockázatokat alaposan átgondoltuk, eldöntöttük, hogy vállalhatunk-e egy bizonyos kockázatot vagy sem, és így jártunk el. Tehát az az igazság, hogy mindkét félnek igazat kell adnom, azoknak is, akik azt gondolják, hogy túlságosan konzervatívok voltunk, és azoknak is igazat kell adnom, akik azt gondolják, hogy túl sok likviditást bocsátottunk a piacok rendelkezésére. Persze minden esetben, hogyha egy fedezetet elfogadunk, akkor megtesszük a szükséges lépéseket. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy milyen kockázatokat vállalunk vagy fogadunk el. Ami a bankokat illeti általánosságban elhangzott, valami nagyon fontos azt mondom, ugye most hajtottuk végre ezeket a stresszteszteket, minden nyilvános volt, mindent ellenőrizhetnek egészen az apró részletekig, az egyes bankok mérlegében. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem pedig az, hogy havonta rendszeresen erre kérjük a bankokat, tehát hogy erősítsék ezt meg, a megfelelő mixet vezessék be. Többféle lépést lehet tenni, ugye félre lehet tenni a nyereségből, lehet valaki szerény mondjuk a saját munkatársainak a javadalmazásában, tehát a különböző csomagokat szerényen alakíthatja, és aztán, ha szükséges, akkor a piacokhoz is fordulhat az érintett bank, mondjuk a tőkisítés kérdésében. Még egy valamit szeretnék kiemelni, és ezt egyébként a bevezető megjegyzéseimben már megtettem. Az európai bankrendszer egésze hatalmas méretű biztosítékkal rendelkezik, hatalmas mennyiségű fedezettel rendelkezik. És ennek alapján én azt mondom, hogy nem lehetnek likviditási problémák az európai bankrendszer egészében, nem merülhetnek ilyenek fel. Itt vannak ezek a nem standard, a nem szokványos intézkedések, amelyeknek a segítségével ugye likviditást bocsájtunk eh, fix eh, kamatlábbal a bankok rendelkezésére. De még egyszer mondom, tehát, hogy elmondtam a számadatot már, 13-14 trillió eurónyi a rendelkezésre álló eh, fedezet értéke. Aztán az SMP-ről. Ez a mechanizmus, ez monetáris politikai okokból jött létre. Több képviselő elmondta. Mindenképpen arról kell, hogy azt kell, hogy megerősítsük, hogy az eurozónában az általunk eldöntött lépéseket, ennek elhatározott lépéseket végrehajtják, mert egyébként a véleményünk szerint az, hogy a piacok nem működnek, a kormányok felelőssége nagyon világosan fogalmazunk, hiszen a kormányok bocsátják ki a saját értékpapírjaikat, tehát ők a felelősek azért, hogy mennyire bíznak a befektetők ezekben az értékpapírokban, tehát hogy mennyire hit, mekkora hitelük van ezeknek a kormányoknak. Persze van egyfajta kollegiális felelősség is. A stabilitás és növekedési paktum pontosan ezért létezett, hogy legyen egyfajta ellenőrzésünk afelett, hogy mi zajlik az eurozónában. Pontosan azért hozták ezt a paktumot létre, mert tudták, hogy nem vagyunk politikai föderáció, amelyben létezhet a közös valuta, ahol megvalósul a megfelelő felügyelet. Tehát ezért kellett ezt a paktumot létrehozni, hogy lehessen ellenőrizni az egyes fiskális politikákat. Persze nem ez az egyetlen gazdaságirányítási kérdés, amely most itt, eh, amelyről szó van, ezt önök nálam is jobban tudják, hiszen pontosan ezzel foglalkoznak. Csak azt akartam mondani, hogy megvan ez a felelősség. Az üzenetünk mindig nagyon világos volt a kormányoknak, a múltban is és most is. Már a kezdetektől fogva senki nem vonta ezt kétségbe. Még akkor is ezt az üzenetet fogalmaztuk meg, amikor nem voltak piaci eh, feszültségek, és amikor Görögország olyan helyzetben volt, mint az USA finanszírozásilag, és amikor általában mindenki nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, de minket és a parlamentet foglalkoztatott ez a helyzet. Mi voltunk az a két fél, akit valóban érdekelt, érdekeltek ezek a problémák és jó magam a kormányzó tanás tagjaként is elmondhatom, hogy ugye az eurozónában különösképpen a legnagyobb országoknak el kellett mondanunk, hogy a rossz irányba mennek. Ne próbálják a stabilitást gyengíteni. Ez 2004-2005-ben következett be egyébként. Akkor fogalmaztuk ezt meg. Úgy tűnik tehát számomra, hogy mi bizony figyelembe vettük, és ezt elmondtam a bevezető megjegyzéseimből, mi figyelembe vettük ezt, hogy a monetáris politika végrehajtása volt egy kérdés, ennek nem így kellene lennie. Azt várjuk el, hogy a kormányok, ahogy döntöttek, ugye most július 21-én közösen döntöttek, valóban ezután meg is tegyék a megfelelő lépéseket. Tehát valósítsák meg a pénzügyi stabilitást az eurozónában. Most már megvan ehhez minden jogosítványuk és képességük, hiszen megállapodtak és be tudnak avatkozni a másodlagos piacokon. Ehhez csak egy valamit hadd tegyek hozzá általános megjegyzésként. Megint vissza kellene mennünk a mérleg adatok összehasonlításához, amelyről már szóltam, amikor illusztráltam azt, hogy mit tett az LKB. Azt hiszem, ezt is nyilvánosságra hoztuk, ezeket az adatokat, tehát az átvogó, a beavatkozások értékét, hogy mekkora összegre rúgnak ezek a beavatkozások, 115,5 milliárd euróról van szó, tehát a kezdetektől számítva, ami az SMP-t illeti. És ugye említettem, hogy röviden, hogy vannak rövidebb, hosszabb programok, tehát ekkora összegre rúg a beavatkozások értéke. Én most a rendszer egészének a mérlegéről beszéltem, tehát nem csak az LKB-ról van itt szó, hanem az összes központi bankról, amelyek az eurozónába tartoznak. Rengeteg más felvetés is felvetést is tettek. A gazdaság irányításról is beszéltek, ez ennek a része és azt hiszem, hogy az első hozzászólók nagyon sokat foglalkoztak ezzel, ez a téma újra és újra visszajött, felbukkant. Hát önök azt hiszem mindenki másnál jobban tudják, hogy meg kell állapodni nagyon gyorsan. Mi ezt támogatnánk, ezt a gyors megállapodást, és a parlament oldalán állunk. A legutóbbi tárgyalások alapján. Ha én jól értem, akkor az állam és kormányfők pontosan arról döntöttek, hogy javítsák az álláspontjukat a gazdaság irányításban. Tehát én azt mondanám, legalábbis az én értelmezésem szerint arról született döntés, hogy most közelebb kerültek a parlament álláspontjához. Majd meglátjuk, hogy mi történik. Persze én nyilván nem helyettesíthetem senki másnak az értelmezését. Persze, amikor az irányításról beszélünk, akkor azt is el kell mondani, hogy gyakorlatiasnak kell lennünk. Azonnal javítanunk kell a helyzeten. Ezzel a hatos csomaggal. Ez lényeges. Ezt most kell megtenni. Szürgős és lényeges. Mint ahogy az összes döntésnek a végrehajtása is fontos, amelyeket július 21-én hoztak az állam és kormányfők. Most pedig amit én Aachennek holnap, eh, Aachenben holnap és holnap utánnak neveztem, ezek a többi változásokat érintik. Mindenek előtt amiről majd döntünk, hogy az irányítást javítsunk, azt jelenti, hogy még többet, több kérdésben kell javítanunk, hiszen minden haladó gazdaságnak a drámai gazdasági válsággal kapcsolatban, amely 2007-ben tört ki, az olyan válságok, amelyek 66 évenként megtörténnek, és a második világháború óta ez e, e, egy legnagyobb válság, sőt a legnagyobb lett volna, hogyha nem időben léptünk volna az, a központi bankok és a kormányok. Tehát egy olyan jelenségről van szó, amely újból és újból e, előjön. Az Egyesült Államokban, Japánban, Európában minden tagnai voltak, voltunk ennek, és épp ezért le kell vonni a következményeket. Tehát csak visszhangozni tudom azokat a gondolatokat, amelyeket a képviselők is megfogalmaztak, és pedig a strukturális dimenziókat illetően. De ma azt kell végrehajtanunk, amit ma döntöttek, és ki kell kristályosítani, amit már eldöntöttek július 21-én. Nem tudom, hogy tudnak-e nekem még időt adni, hiszen már is túlléptem az időt, a rendelkezésemre álló időt. De ha lehet, akkor annyit mondanék, hogy nagyon óvatosan vigyázzunk arra, hogy ne lépjük túl a hatáskörünket és a szerepünket. Mi megoldottuk a ránk bizott feladatot, és még ebben a pillanatban is az összes megfigyelő azt akar, hogy az elkövetkező tíz évben árstabilitást hozzunk létre, hiszen ez a feladatunk. Különlegesek a körülmények, kemény időket élünk, nem csak mi, hanem az összes központi bank és kormány. De a monetáris politika, a politikán keresztül, ami a mi feladatunk, próbálunk nem szokványos döntéseket hozni, amikor azok jogosnak bizonyulnak monetáris szempontból, és üzeneteket küldeni a kormányoknak az euró övezet hatásait megmutatni nekik, amelyek a döntéseik eredményeként létrehoznak mi elküldtük az üzeneteket, nem tárgyaltunk, és azt mondtuk, hogy ha a bizalmat vissza akarjuk nyerni, hiszen az meggyengült, akkor a mi véleményünk szerint ezt és ezt az irányt kellene venni. és amikor a döntéseket hoztuk, akkor úgy éreztük, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ezeket a döntéseket meg kell hozni, és ö, nem tárgyalások alapján, hanem üzenetek alapján történt, történt ez. És azt hiszem, ezt meg kell érteni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy mielőtt a következő EKB eh, bank vezetőinek átadná a feladatokat, sikerült önt még egyszer elhozni ide, és eh, köszönöm szépen eh, nagyon rövid szünetet tartunk, tulajdonképpen nem is tartunk szünetet, mielőtt a következő részére térünk rá az ülésnek. Right, if everybody could begin. Kérem szépen, hogy mindenki foglalja el a helyét, és amikor újra sikerül a miniszter urat itt látni, akkor elkezdenénk. Kérem szépen fejezzék be a beszélgetéseket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jelenlétet. Mint tudják, egy kicsit késve kezdjük ezt, de azért remélem, hogy minden sikerül beszorítanunk. Most következik a második vita, amely a piacba vetett bizalom helyreállításával foglalkozik, jogalkotással és intézményi vilaszokkal foglalkozik. Nagyon örömmel üdvözöljük Jácsek Rostovskit, a tanács eh, soros elnöksége részéről, a lengyel minisztert, aztán Jean-Claude Juncker, az Európa elnöke is itt lesz, és a gazdasági ügyekért és monetáris politikai felelős biztos Oli Rehn. És ilyen sorrendben fognak eh, szólni. Nem akarom a megnyitómat eh, újra elismételni, de ezt az előadóknak átadtam. És pedig hát akkor további késlekedés nélkül szeretném megkérni azokat, akik itt állnak még az előadai asztal előtt, hogy menjenek el, és átadom a miniszternek a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és részt vehetek ebben a vitában a lengyel elnökséget képviselve. A nyári szünetben láthattuk, hogy mekkora sebességgel mélyülhet a válság, mekkora sebességgel képes mélyülni az eurozóna válsága. És éppen ezért kulcsfontosságú számunkra, Unió számára, az európai intézmények számára, mint a parlament, a bizottság, a tanács, az, hogy alaposan ki tudjuk elemezni ennek a válságnak az okait. Csak az okok részletes elemzése után tudunk képesek, tudunk megfelelő megoldást találni a felmerült problémákra. Hadd utaljak vissza az előző vitára, amelyen Trisé úr, az Európai Központi Bank elnöke vett részt. A következőket kívánom elmondani, az elhangzottakra reagálva. Az Európai Központi Bank lépései a nyári hónapokban, különösképpen augusztusban az én véleményem szerint minden fenntartások és kétségek nélkül, és ezt a felelősségem teljes tudatában mondom, elérték azt, hogy megmentették Európát. Ez kétségkívül igaz. Ha az LKB hezitált volna, és nem cselekedett volna, nagyon súlyos helyzetbe kerültünk volna. Drámai helyzetbe és e felől személy szerint nekem nincsenek kétségeim. Biztos vagyok tehát abban, hogy az LKB által meghozott lépések helyesek voltak, és az európai jogszabályoknak megfelelőek voltak. Nem csak, hogy jogszerűek és helyén valóak voltak ezek a lépések a meghozataluk idején, hanem szükségesek is. Én ezért gondolom, hogy ezzel mindenkinek tisztában kell lennie. Amellett, hogy tisztában vagyunk tehát ezzel, nagyra is kell becsülnünk az LKB e lépéseit és az LKB e elnökének döntéseit. Mi Európában igen komoly kihívásokkal nézünk szembe. Tusk miniszterelnökünk Strasbourgban az Európai Parlamentben világosan elmondta, hogy szolidaritás nélkül Európa nem tudja túlélni ezt a válságot. És azt hiszem, láthatjuk, hogy ez az állítás mennyire igaz. A lengyel miniszterelnök beszéde után 6-8 héttel az a választás áll előttünk, hogy vagy szolidaritás, megva, a szolidaritás megvalósul, vagy Európa összeomlik. Mi szükséges ehhez a szolidaritáshoz? Az, hogy mindenki tisztában legyen az érdekeivel. A gazdag észak, az eurozóna gazdag országai is meg kell, hogy értsék, hogy szükség van a reformokra. Azok az országok, amelyek többletet halmoztak fel, ért, meg kell, hogy értsék, hogy változásra van szükség, és Európa déli országai is meg kell, hogy értsék, hogy strukturális reformokra van szükség ahhoz, hogy változás történhessen. De ez a szolidaritás jellemzője. Ha ma én segítek neked, holnap te segítesz nekem. Tehát kifizetődik az, ha valaki szolidárisan jár el. De a szolidaritás egyébként nem csak azoknak az érdekében áll, akik a segítséget kapják, hanem azokéban is, akik ezt a segítséget nyújtják. Itt egy fontos dologra hívnám fel a figyelmet, ez pedig a hatos csomag. Ezt a hatos csomagot most tárgyalják az európai intézmények. A lengyel elnökség szempontjából a további integráció a fontos. Mindannyian tudjuk, hogy ez elkerülhetetlen. Makrogazdasági szinten ez az integráció elkerülhetetlen az eurozóna országaiban. Tehát ezt a további integrációt közösségi jelleggel kell megvalósítani a lehető legszélesebb körben. Lengyelország olyan tagállam, amely nem az eurozóna része. Számunkra mégis különösen fontos az, hogy ez az integráció előre haladjon, és hogy a közösségi elvnek megfelelően haladjon előre. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az a válság, amelyel itt ma Európában nézünk szembe, nagyon súlyos és komoly válság. Ha a bizottság, a tanács és a parlament, az európai intézmények nem lépnek, és a hatos csomag példáján nem bizonyítják be, hogy igenis képesek reagálni, és egy közös álláspontot kidolgozni, elfogadni, és gyorsan végrehajtani ezt a hatos csomagot, akkor akár tetszik, akár nem, a tagállamok arra kényszerülnek majd, hogy a saját külön megoldásaikat találják meg és dolgozzák ki. Hiszen ez a válság komoly fenyegetést jelent nem csak az eurozóna tagállamai számára, hanem egész Európa számára. Éppen ezért Lengyelország amely olyan tagállam, amely meggyőződéses híve a közösségi módszernek, azt kívánja hangsúlyozni, hogy a hatos csomag kérdése olyan, mint egyfajta teszt. Ez az európai intézmények tesztje. Itt most kiderül, hogy vajon tudjuk-e a közösségi módszert alkalmazni, abból a célból, hogy hatékonyan és gyorsan lépjünk. Ne legyenek senkinek kétségei. Azok a megoldások, amelyeket végre kell hajtani, nem lesznek közösségi megoldások, hogyha ezt nem tudjuk elérni, ha nem fogadjuk el a hatos csomagot, hiszen ezek a megoldások akkor ilyen nehéz, drámai helyzetben nem lesznek közösségi megoldások. És még egy valamit kívánok az eddig elmondottakhoz hozzáfűzni. Nagyon őszinte leszek. Számos elemző hangoztatta már a véleményét, különösképpen a magánpiacokon, hogy a további, ugye további költségvetési megszorításokra számíthatunk a jövőben. Ne próbáljuk magunkat másról győzködni, ne csapjuk be magunkat. Egyfajta lassulás várható, legalábbis erre számítunk. Mihez vezet? Honnan származik ez a lassulás? Az eurozónát és a hatos csomagot nagy bizonytalanság veszi körül. Ez ennek a lelassulásnak az oka, hiszen a befektetők nem tudják az döntéseiket meghozni, nem tudják eldönteni, hogy befektessenek-e új munkahelyek megteremtésébe, nem tudják pontosan meghatározni, hogy milyen kockázatok fenyegetnek. Európa stabilitását alááshatja az, és legyünk őszinték magunkkal, hogy nem sikerült a múltban sem, a tényekkel szembenézve elég gyorsan és határozottan reagálnunk. Én nekem meggyőződésem az, hogy a jelenlegi lassulás részben a politikai stabilitás hiánya miatt következett be, illetve amiatt, hogy nem voltunk képesek gyors, világos és hatékony döntéseket hozni. Ezek a döntések megerősítették volna az eurózónát, megerősítették volna a gazdasági irányítást. Nem tudtunk tehát elég gyorsan és hatékonyan reagálni eddig. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig az euróövezetnek az Eurogroup elnöke Jean-Claude Juncker következik. Elnök asszony, elnök úr, biztos úr, kedves barátaim, képviselők. Nagyon örülök, hogy a nyári szünet után találkozhatunk megint ez a nyári szünet nem éppen e, vakáció volt, mert e, több időt töltöttem a telefon mellett, mint azon helyeken, amelyekről álmodtam. Tehát remélem, hogy e, a jövő fél év, amely az aktív tevékenységük időszaka, kevésbé aktív lesz, mint a nyári szünet volt. Nagyon örülök, hogy itt elmondhatom önöknek, hogy amikor a szándékunk az, hogy a piacok bizalmát helyreállítsuk, akkor a legjobb lenne, hogyha gyakorlatban megvalósítjuk a július 21-i államfő és kormányfők csúcsán hozott döntéseket. lehet, hogy mivel ezek nem voltak kérlelve, ezért különböző értelmezésekkel találkozhatunk. Én a nyári szünetet Ausztriában töltöttem, Bajorországhoz közel, és Bajor országban azt mondták, talán nem is lehet könnyen lefordítani, láttam, hogy Felber úrnak nagyon tetszett, hogy bajorul mondtam ezt. E, na majd, amit mondtam, azt le fogom fordítani, e, még az ön részét is. E, ugyanis ez az enyém is, igazából. Tehát mindent meg kell tennünk azért, hogy a július 21-i döntéseket a gyakorlatban is megvalósítsuk. A stratégiánk, tehát az euróövezet országainak a stratégiája a július 21-i döntések keretében értelmezendők. Tehát, hogy lényegesen meg kell erősítenünk a stabilizációs eszközöket, tehát az EF, a FESF-et, tehát a jövőbeli stabilitási eszközöket, és a görög új programmal is foglalkozni kell, a magánágazattal is, és a költségvetési egyeztetést és a gazdaságirányítás kérdését is meg kell oldani. Görögországgal kapcsolatban egy új programról döntöttünk, mind az állami, mind a magán eh, ágazatot bevonjuk. Hogyha Görögországnak sikerül ezt a eh, különleges programot, rendkívüli programot megvalósítani, eh, akkor semmi kétségem azt illetően, hogy Görögország ki tud lábalni ebből a nehez helyzetből, amelyben jelenleg van. Úgy döntöttünk, mint ahogy ezt már én ebben a bizottságban bejelentettem, hogy csökkentjük a hitelek kamatait, és a fizetési mérleget illetően 3,5%-ot állapítottunk meg. Ezen kívül a kölcsönöknek, a közvetlen kölcsönöknek eh, a eh, az ütem, az ütem idejét azt 30 évre, 15-30 évre eh, hosszabbítottuk meg. Én ezzel kapcsolatban nem különösen kedvező kritikákat kaptam, de a az új görög program 109 milliárdot fog elérni. Ezt még nem fizettük ki, de ezek azok a pénzegyi eszközök, amelyek nem csak a költségvetési szükségleteket biztosítják, hanem a görög bankoknak az újratőkésítését is. És, és ez az adósság visszavásárlását fogja elősegíteni, amely amely a görög adósságnak az életképességét biztosítani fogja. Nyilvánvalóan a görög hatóságoknak a hozzájárulásához is szüksége van, és a trojka szerepe is fontos lesz, mielőtt döntünk a következő szeptemberi kifizetésekről is a görögöknek. Aztán a, a biztosítsági, tehát a fedezeti garanciákról is szó volt a görög programhoz kapcsolódóan. Ezt a témát elsősorban Finnország szorgalmazta, nem csak Finnország, hanem mások is. Én nekem nem tetszik ez a mechanizmus, és nem tetszenek ezek a kétoldalú megállapodásik a különböző tagállamok között. Tudjuk, hogy ezek a problémák léteztek, a különböző finn eh, kormányok felhívta a figyelmünket erre a finn kérdésre, amely a, a finn kormány programjának része. Az európai tanács erre egy eléggé homályos megfogalmazással válaszolt, és pedig, hogy a finneknek engedélyezik, hogy e kétoldalú megállapodást találjanak. De minden esetre mi más megoldást szeretnénk, és már egészen közel vagyunk ehhez a megoldáshoz. Ne gondolják, hogy ez a fedezeti garancia megakadályozza azt, hogy a különböző döntéseket megvalósítsuk a, a gyakorlatban. Tehát a július 21-i döntésekkel kapcsolatban van egy csoport, amely dolgozik egy olyan megoldáson, amely az euróövezet mindegyik tagállamát talán kielégíti. Itt 135 milliárdról van szó, és ezek 2011 és 2020 között lesznek es, esedékesek és akkor új hosszú távú kötelezettségek lesznek. És 21 százalékos veszteséget jelent a, a magánágazatnak. Tudom, hogy ez nem elegendő, de de mi ilyen megoldásokat találtunk Görögország számára, e, és azt hiszem, hogy a magánágazatnak a hozzájárulása csökkenni fog körülbelül 12 százalékkal. De minden esetre világosabban kell ezzel kapcsolatban kifejtenünk a véleményünket, mint ez szokásos szokott lenni. Nos, a, e, F, e, a EFSF segíteni fog a stabilitás megerősítésében, és reméljük, hogy jó választ tudunk a a különböző intervencióknak az alkalmazását illetően hozni, és meg tudunk oldani különböző problémákat. Egyet értünk a reformot illetően, tehát hogy legyen egy európai stabilitási mechanizmus, tehát az EFSF-fel kapcsolatban európai stabilitási mechanizmust akarunk létrehozni, és nem sokára megkötjük ezt a megállapodást. Írországgal kapcsolatban megelégedéssel tölt el az e, a haladás. Örömmel e, e, reagálunk ezekre a eh, hírekre, hiszen Írország jó úton indult el. Írország sokat vesztett a, a korábbi ö, eh, ö, eh, vezető szerepében, haladó szerepéről. Portugália, amely most kezdi a programját alkalmazni, ö, és e, mindez megelő, megelégedéssel szolgál számunkra. A trojka most van Görögországban, és a gazdaság irányítással kapcsolatban is kellene mondanom valamit, de mivel már e, két perc e, valameddig beszéltem, akkor most inkább átadom a szót. Köszönöm. Csodás! Már kezdtem aggódni. Most pedig Oli Ren biztos úr kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sharon. Köszönöm szépen, hogy így rám néztél. Szeretném megköszönni, hogy meghívtak erre a mai ülésre, és először is megpróbálom a jelenlegi gazdasági és pénzügyi piaci helyzetet elemezni. És előtte foglalkozom jogalkotási vagy intézményi kérdésekkel is, amelyek a válsághoz vezettek. Intenzíven foglalkoztunk a nyár során, különösen Jean-Claude Junckerrel, ezekkel a kérdésekkel. Megpróbálom nem ismételni, amit ő mondott, különösen olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel egyet értünk, ahol nem értünk egyet, akkor Jean-Claude-nak alkalmat biztosítok arra, hogy a saját véleményét is kifejtse. Nos, hogy is állunk most? Az év első felében az európai gazdaság a fellendülés útján előrébb lépett, de most már ez a fejlődés lelassult. Az első negyed évben, ahol 0,8%-os volt a növekedés, a második negyed évben eh, lass, lelassult 0,2%-os növekedést eh, jegyeztünk. A jövő távú mutatók az eurózónában eh, további lassulást mutatnak. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy ez az ideiglenes lelassulás nem szokatlan a több éves fellendülések során, különösen ez a csökkent fellendülés nem meglepő egy pénzügyi válság után, mind a magán, mind az állami ágazatban. A nyár során a pénzügyi piacok tevékenysége növekedett, és úgy tűnik, hogy a pénzügyi piacok és a reál gazdaság együtt párhuzamosan alakul. Az európai gazdaság alakulásának ezen alakulása szerintem azt mutatja, hogy E, szinkron mozgást végez ez a két ágazat, és ez azt jelenti, hogy a gazdasági zavarok azok a gazdaságnak és a foglalkoztatottságnak a fellendülését befolyásolja. Ez pedig azt jelenti, hogy a, a piaci e, változásokat figyelemmel kell követni. Rövid távon a kilátások rosszabbak, mint a tavaszi előrejelzések voltak, és most a középidős előjelrejzésekkel foglalkozunk, ezek szeptemberben lesznek készen. A gazdaság és a fiskális helyzetet illetően milyen lehetőségei vannak az EU-s politikáknak? A makrogazdasági ösztönzőknek a lehetőségei korlátozottak, talán nem is léteznek bizonyos tagállamokban a nevekedés segítő strukturális reformok épp ezért lényegesek lesznek a jövőben. Ezeknek szerves részeinek kell lenni a válságra adott válaszban. Több tagállam lényeges döntéseket hozott az utóbbi hetekben és hónapokban, különösen a költségvetési reformokat illetően. Ugyanakkor lényegesebb strukturális reformok is voltak, amelyek, amelyek a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedést szolgálják. Épp ennyire fontos a fenntartható fellendülés ehhez pedig fontos a pénzügyi reformokat végrehajtani. Az EU bankok jobban tőkésítettek most, mint egy évvel ezelőtt voltak. Ezt a stressztesztek is bizonyították. A tesztek előtt az európai bankok 50 milliárd euróval feltőkésítették a bankjaikat. A, a, azon bankok, ahol a stressz teszt gyöngességeket mutatott, ott 6-9 hónapon belül megtesik a szükséges lépéseket. A magánágazatnak a megoldásai eh, fúziókon és más megoldásokon keresztül eh, talán jobbak. Ugyanakkor szükség van a magán megoldásokra is, és ez a folyamat most útjára indult. Annak ellenére, hogy a megpróbáltuk a bankokat feltökisteni, nehézségekkel néznek szembe az európai bankok, és ez a szükséges feltökésítés remélhetőleg a finanszírozási feltételeket is javítja és a likviditási problémákon is segíteni fog az EK, a központi bankokban. Július 21-i döntésekkel kapcsolatban Jean-Claude Juncker már szólt, ezért én csak arra koncentrálnék, amelyek a irányítással kapcsolatosak. Továbbra is új megoldásokat keresünk, de ne felejtsük el azt, hogy mit értünk már el. Elsősorban az európai szemeszter és a e, pénzügyi szabályozás, a költségvetési rendeletnek a reformja, e, reformján keresztül. Legfontosabb ugyanakkor, a jogalkotási csomag, amely az EU irányítással foglalkozik. Ez lényeges lépés lesz a költségvetési felügyelet és a makrogazdasági egyensúly hiány kijavítása szempontjából. Épp ezért a csomagnak a sürgős jóváhadása fontos, mert ez a gazdaság irányításban további jelentős előrelépés lehet, jelentene. Ez az előfeltétele annak, hogy további gazdaságirányítási intézkedéseket hozhassunk. Az Európai Tanács elnöksége a bizottsággal és az Eurogruppal szoros együttműködésben októberre javaslatokat tesz majd a válság kezeléssel kapcsolatban az euróövezetben. Szerintem több intézményi világos megoldásokat kell találni, közösségi módszere, módszerre alapozva, különösen a munkamegosztás területén és a különböző felelősségi köröket illetően, amikor az eurozóna eh, kormány és államfői és pénzügyi, eh, pénzügyminiszterei találkoznak. Ezen kívül foglalkozni kell a munkamódszerekkel is, az Eurogroup módszer, módszereivel és a különböző kommunikációs csatornákkal. Ezen kívül nagy elvárásokkal néznek az euró könyvényekkel kapcsolatban, hogy ezek az adósságválságot hogy tudják megoldani. Ugyanakkor világos, hogy az eurókötvények bármilyen formában is vezetik be őket, egyedül nem elegendők, e, pénzügyi, költségvetési e, felügyelettel és a politikák összehangolásával kell ezt e, együtt alkalmazni. Ennek következményei lesznek a fiskális szuverenitásra is, de ehhez még szükség van egy lényeges vitára a tagállamokban, az Eurózóna tagállamaiban és az Európai Parlamentnek, hogy lássuk, hogy a tagállamok hajlandók-e ezt elfogadni. Mint már a parlamentben mondtam, a nyári szünet előtt, amikor a hatos csomagról beszéltük, a bizottság a közeljövőben egy jelentést ad, állít össze az eurókötvények tervezésével kapcsolatban. Mielőtt további lépéseket tettünk, tennénk, széles körű konzultációt fogunk tartani, hogy a közös eh, pontokat meghatározhassuk az Európai Unió állapotáról tartott beszéddel kapcsolatban Barozó bizottsági elnök úr beszélni fog erről a, ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen. Thank you very much. I've got the... Köszönöm szépen. Itt van előttem a hozzászólók listája. Először a néppárt nevében Jean-Paul adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, biztos úr. Először is szeretném megköszönni, hogy eljöttek ma ide a parlamentbe, hogy a válságról szóljanak nekünk. És nem azért leszek most kritikus, mert önök itt voltak, eh, ugyanakkor hadd osszam meg önökkel a képviselőknek az érzelmeit. Láthattuk a sajtóban, és tulajdonképpen ez is egy érdekes sajtókonferencia, hiszen amit itt elmondanak, azok a hálózatokon el fog terjeni mi látjuk, hogy láttuk, hogy a nyári szünet helyett önök követték, hogy mi történt, és az állampolgárok minden kommunikációs csatornán keresztül állandóan a válságról hallottak, és közben az európai képviselőket kérdezték, hogy, hogy mi történik, de én csak úgy tudtam válaszolni, hogy én is csak az újságból érőstösülök, mint te. Épp ezért nagyon fontos, hogy hogy ilyen kommunikáció megtörténjen. Az ECOFIN-nal kapcsolatban a, az irányítási csomaggal kapcsolatban ön világosan szólt. és arról beszélt, hogy a válságot hogyan lehet lehetne kezelni, és amit az irányítási csomaga kapcsolatban lényeges, amit mondott. Tehát, hogyha a tanácsnak és a parlamentnek hitelt akarunk találni, akkor az irányítási csomaga kapcsolatban minél hamarabb dönteni kell nem kell olyan részletekről beszélni, amelyek nem tudnak egyetértést találni. A másik szempont pedig az, hogy a piacnak meg kell mutatni, hogy vannak korlátok a finanszírozás fontos a, a, a gazdaság szempontjából, de a kaszinó, a hazárjátékok, a hazardírozás az viszont káros. Tehát vannak azért korlátai az eredmények elvárásainak is, hiszen hogyha megkérdezzük a mezőgazdaságban dolgozóktól, hogy elegen, megelé, tehát elégedes, elegendőek a mezőgazdasági támogatások, akkor nemet fognak mondani. Tehát vigyázzunk a, a szabályozással és a, a költségvetési politikával, figyeljünk arra, hogy amikor problémák vannak, válság van, akkor olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek nyugalmat eredményeznek. Köszönöm. Köszönöm. Borman kollega következik, és kérem ne felejtsék el, hogy már kés, késletelmeskedünk. Köszönöm szépen a meghívottaknak, hogy eljöttek ma ide. Azt hiszem, hogy uh, a nagy érdeklődés azt mutatja, hogy helyes volt ezt az ülést megszervezni. Köszönjük a többi frakciónak, hogy támogatták ezt a javaslatot. Elsősorban uh, arról van szó, hogy megfogalmazzuk az üzenetünket hogy elmondjuk, hogy mi következzen a mai vitából. Számomra ez két pontban fogalmazható meg. Az első pont, és ezt jól mutatta az idei nyár is, az, hogy a kormányközi egyezkedés módszere halott. Nincs lehetőség arra, hogy kiblábaljunk a válságból, hogyha az Európai Uniót ezzel egy időben nem erősítjük. Az Európai Unió erősítése pedig azt is jelenti többek között, hogy ennek a parlamentnek egy erősebb hangot biztosítunk. Egy új szerepet biztosítunk a számára. Kézenfekvő, hogyha az Európai Támogatási Alap, az EFSF, a közösségi módszer eszközeként jött volna létre, akkor ma nem lennének meg azok a nehézségeink, amelyek a bilaterális tárgyalásokból adódnak. Nem akarhatunk csak egy kis Európát. Korábban a nagy nemzetek összeültek egymáshoz a tárgy, egymással a tárgyalóasztalhoz, hogy nagy döntéseket hozzanak, ma pedig az egyes nemzetek arról tárgyalnak egymással, hogy hogyan hozzák egyensúlyba költségvetést. Ez nem megfelelő helyzet. Kérdezem én, hogy a bizottság mikor adja fel majd az álláspontját, ami a sortolást illeti, annak érdekében, hogy a parlament követeléseinek megfelelően stabilizálni tudjuk a piacokat? Kérdezem mindhármójukat, hogy a stagnálásra hogyan reag- stagnációra hogyan reagálunk, hiszen az európai gazdaság stagnál. A piacok reagáltak az USA beli költségvetési megállapodásra, és hát Németország sem jár már élen. Hon, honnan jöjjön a növekedés, hogyha nem beszélünk befektetésekről? Legárd asszony is ezt az álláspontot képviseli, ő azért, tehát neki azért megvan a magához való esze, ez biztos. Több Európára van tehát szükség, és hogyha nem ezt az álláspontot képviseljük, nem jutunk ki a válságból, néhány bilaterális kétoldalú csúcs találkozón nem elegendő ehhez. Wolf Klintz a liberálisok nevében. Én is köszönöm a meghívottaknak, hogy készen állnak ma az eszmecserére. Az akkori amerikai külügyminiszter Kissinger mindig panaszol, panaszkodott, hogy nem tudja, hogy kit hívjon fel, hogyha Európával akar beszélni, hogyha fontos kérdéseket akar tisztázni és gyors döntést akar eszközölni. A napirenden lévő kérdések kapcsán van ugye egy illetékes biztosunk, itt van a Eurogroup elnöke, itt van az ECOFIN elnöke, itt van a Soros elnök, az EKB elnöke, és hamarosan lesz valaki, aki a közös gazdasági kormányzás élén áll. Nos, ez a fajta eljárás nem erősíti feltétlenül a bizalmat az iránt, hogy jó úton haladunk. A dolgok egyszerűsítése helyett tovább összetettebbé tesszük azokat. Miért nem használjuk ki a lehetőséget, hogy egy kvantumugrást eszközöljünk, és az illetékes biztosnak több hatáskört biztosítsunk, úgy, mint a kül, közös külpolitika esetében. Miért nem vezetheti az illetékes biztos a pénzügyminiszterek ülését? Ugyanúgy, ahogy Eston asszony teszi azt a külügyminiszterek esetében. Miért nem ruházhatunk rá nagyobb felelősséget, és miért nem lehet ő az, legyen szó férfiról vagy nőről, aki ez esetben egyfajta kapcsolattartó szerepét tölti be. Tartok tőle, hogy ha azt az utat folytatjuk, amelyen, amelyet eddig követtünk, akkor nem javítunk a helyzeten, sokkal inkább még összetettebbé tesszük a helyzetet, a már, már, már amúgy is nagyon komplikált. Köszönöm. Thank you very much on behalf of the... Köszönöm. Az ECR nevében Case Swinburne következik. Köszönöm, elnök asszony, és megköszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ma. A mai vita címe a piacokba vetett bizalom helyreállítása, jogalkotás és intézményi válaszok, úgyhogy ezért először a válaszokra és a piacok véleményére térek ki. 18 hónap telt már el azóta, hogy az eredeti görög adósságválság felütötte a fejét. Most 47%-nál tartunk, a 10 éves kötvények hozama még magasabb, az ír kormány nem tud honnan finanszírozásra szert tenni, és az LKB másodlagos piacokon való közbelépése mentette csak meg Spanyolországot és Olaszországot. Ezért át kérdezem, hogy mi a véleményünk erről? Látható, hogy a piacok szereplőire nem tett nagy benyomást nem tettek a, ezek a lépések nagy benyomást. Tehát milyen megoldás lenne le, a, leértékelni a valutát, a csődöt lehetővé tenni, hát ezeket az opciókat senki nem választja, tehát akkor marad az első megoldás az, hogy az adósságot visszafizetsék. De a tagállamoknak ehhez növekedésre van szüksége, strukturális reformokra és nagyon szigorú költségvetési politikára. Ha jelenlegi politikákat megnézem, akkor úgy látom, hogy semmi más nem tesznek, csak azért szorítanak, hogy majd a növekedés a jövőben megvalósuljon, miközben az előrejelzések szerint ez a kívánatos és várva várt növekedés nem fog eljönni, különösképp ha látjuk az USA gazdaságában felmerülő problémákat. Ezért szeretném feltenni a kérdést. Ugye hiányzik a gazdasági növekedés, valószínűleg hiányozni fog, és akkor erre mit tudnak tenni, hogyan tudnak arról gondolkodni, hogy az európai politikusok altruista módon járjanak el, és megvalósíthatóvá tegyenek egy európai tervet, a strukturális és fiskális reformokat, és hogy elérjék, hogy ezeket a reformokat egész Európában végrehajtsák. Amikor a magánszektorra támaszkodunk, akkor nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne figyeljünk oda a piacok hangjára. A piacok bizalmának a helyreállítása fogja eldönteni, hogy együtt elbukunk-e, vagy pedig kilábalunk a válságból. Köszönöm a zöldek nevében Filip Lamberts következik. Köszönöm, Sharon. Köszönöm szépen, hogy eljött, és különösen, eh, hogy a eh, tüzek oltásával töltötte az idejét eh, tehát nem tart, takarékoskodott az erejével. Az Eurógrup elnökéhez, Junckerhez szólok, 21 százalékos a magánágazatnak a részvétele, de lehet, hogy ez nem ennyi, hanem kevesebb, és az egész, a többinek a visszafizetését illetően egy betongarancia is van ez csak egy megjegyzés volt. Én olyan kérdéssel szeretnék kitenni, amely lényeges szerintem. Ahhoz, hogy eh, a eh, közfinanszírozást megerősítsük, ez a bevételeknek az ágazatának a kérdését veti fel. A nyár előtt és a nyár során a bizottság E, az, a pénzügyi ügyleteknek az adó, e, adójáról beszélt. Ezért Jean-Claude Junckertől kérdezem, hogy milyen esélyeket lát, e, hogy ez a gondolat sikerüljön, és hogy rövid távon 2012-13-ban ez sikerüljön. A másik új elem, a francia-német duónak a nyilatkozatai, amelyben egy érdekes ötlet van, és pedig, hogy teljesen harmonizálják a vállalatoknak az adóztatását Franciaország és Németország eh, között. Ön ezt hogy látja, mint az eh, Eurogrup, Eurogrup eh, Eurócsoportnak az elnöke? Lehet, hogy a Benelux államok is csatlakozni szeretne, és ez egy fiskális uniónak első lépése lenne. Oli Rénhez is lenne egy kérdésem Nyilvánvaló, hogyha megerősített felügyelet lesz, az sokkal szélesebb körű vitát igényelne, de azért támogatjuk ezt a gondolatot. Köszönöm szépen. Mindig is csodáltam, hogy franciában mennyi szótagot tudnak bele egy mondatba. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony! Azt hiszem, a soros elnök, a biztos és az Eurókrop elnöke egy e, ez nagyon e, lényeges alkalom, de legközelebb talán jobb lenne, hogyha Sárközi elnök urat és Merkel kancellár asszonyt is meghívnánk ide. Hiszen ők megkerülik a szerződéseket, és az, intéz, az Európai Unió intézményeit. Depresszió van, egész Európára hatással van, nincs még vége a válságnak, és a soros elnök úr és Juncker úr és Rén úrak felhívom figyelmet rá, hogy a válság oka a neoliberális politika, és az infláció letörésnek a kísérlete negatív hatása volt a munkavállalókra, és recessziót eredményezett. Nézzék meg, hogy mi történik Görögországban. Az emberek üdvözlik annak a gondolatát, hogy július 21-én megmentették Görögországot. De néhány héttel ezelőtt a miniszter az inflációról beszélt 3,5-5% helyett, de hát a görög gazdaság még mindig szörnyű bajban van. Ezért felteszem ugyanazt a kérdést Rén biztos úrnak, hogy mit teszünk. Azt mondja, hogy szükség van gyorsabban lépni, és Szerintem szolidaritást kell mutatni az országokkal, az emberekkel és az Európai Unió tagállamaival kapcsolatban. Épp ezért olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a spekulációt letörik, és azokkal a piacokkal is foglalkoznak, amelyek bennünket a válságba vezettek. Köszönöm szépen! egyre nagyobb késésben vagyunk, tehát az utolsó hozzászólók nem kapnak már majd időt. Szeretnék Nikolasznak válaszolni. Vannak olyan emberek, akiket meghívtunk, és akik eljönnek, és olyanok is, akik nem jönnek. Nos, akkor következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök. A... Our religious belief around here that the financial Rén úr a pénzügyi piacok felelősek az önvéleménye szerint az adósságválság ilyetén alakulásáért? Az ESMA és az Európai Bizottság ebben a hónapban, amikor ugye újabb nyomás nehezedett a kötvényárakra, megvizsgálta a sortolás tilalmát? A tilalom óta a francia és olasz bankok részvényei, amelyeket épp a biztos úr próbált megvédeni, 18%-kal estek. És a nyugdíjalapom is egyébként ezeknek a bankoknak a részvényeiben tartotta a vagyonát, úgyhogy nem voltam túl boldog ezzel az eredménnyel. A kérdésem tehát a következő. Az önvéleménye szerint sikerült az olasz és francia bank részvényeket sikeresen megvédeni? Ezeknek az intézkedéseknek a sikere nagyon fontos ahhoz, hogy a piacok bizalmát helyreállítsuk. Juncker úrhoz is intéznék egy kérdést a válság súlyos bodása kapcsán, ugye augusztusban figyel, volt ez megfigyelhető, és gondokat is okozott önnek a nyaralása alatt. Vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk az írek azt kérik, hogy engedjék el az ír államadóságot, mert gyakorlatilag már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egyenek, hogyha vissza akarják fizetni ezt az adósságot. Most már egyre fogynak a megoldások, és szembe kell néznünk a végső helyzettel, meg kell, hogy engedjük azt, hogy csődbe menjenek azok a bankok, amelyek nem tudnak túlélni. És a problémába került országoknak is meg kell engedni azt, hogy csődbe tudjanak menni, csődöt jelentsenek. Köszönöm szépen most az EPIP éppen nevében. Köszönöm szépen, Sharon. Az első megállapítás mindenképpen az, hogy az intézményi architektúra, amelyel jelenleg rendelkezünk és amelyre az euró támaszkodik, kudarcot vallott. Egy centralizált politikáról volt szó, egy olyan költségvetési politikáról, amelyet a stabilitási és növekedési paktum támogatott, és e- ide tartozott a gazdaságpolitika koordinációja is, abban biztunk, hogy ez működni fog, sajnos nem így alakult. Az intézményi struktúra három alapvető szabályra épül, ezek nem működtek. A no bailout, a no default szabályok sem működtek, és a no exit valószínűleg szintén kudarcot val majd. A legutóbbi felszólalunk a bankválságra utalt. Egy évvel ezelőtt a parlament egy olyan jelentést fogadott el, miszerint egy valamilyen megoldásra van szükség, ami a bankágazatot illeti, a bizottság nem reagált, és a legutóbbi nyilatkozatában sem válaszolt az Európai Bizottság a parlament kéréseire. Kudarcot vallottunk, ezt mindenképpen világosan kell látnunk. Nagyon fontos, hogy szembenézzünk a tényekkel. Együttműködés, ami a gazdasági rányítást életi, erre mindenképpen szükség van, szükség van a költségvetési fegyelemre is. Ezekre mind szükség van. Második pont, az eurókötvények kérdése, valamint a projekt kötvények kérdése. Mint garanciamechanizmus a gazdaságirányítás szempontjából, valamint a növekedési ösztönzők létrehozása szempontjából. A parlamentünk különböző módosítókat nyújtott be ezzel kapcsolatosan, vannak bizonyos határidők és vannak bizonyos határok is. Nyilvánvalóan nem akarjuk, hogy ne álljon fenn további ösztönző takarékosságra sem. Nagyon fontos a szabályok betartása, de fontos az is, hogy legyen mozgásterünk, biztos úr. Egy olyan alapon kell együttműködnünk, amely sokkal sokkal átfogóbb, mint az eddigiek, és amely sokkal hosszú távúbb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SND nevében Leonardo da Vinci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy konkrét problémát szeretnék kiemelni, és Rén úrhoz fordulnék. Ez pedig a lassúság. Úgy gondolom, hogy az európai politika mindig az események után kullog, tempót kell váltanunk, és erre van szükség az Európai Bizottság részéről is. A kérdésem az önhoz a következő volna. Az Európai Bizottság egyfajta ötletbörze, vagy pedig kormányszerv, amelynek politikai célja van. Az Európai Bizottság képes-e szemben az európai kormányokkal cselekednie, illetve kérnie tőlük azt, hogy jöjjenek az Európai Parlamentbe, és működjenek együtt az Európai Parlamenttel abban, hogy közép- és hosszú távú programot határozzunk meg, világos határidőkkel és célokkal, de ne úgy, mint ahogyan eddig. Több bátorságra, több eltökéltségre van szükség. Rendkívüli időkben nem adhatunk hagyományos válaszokat. A növekedési prognózisokra szükség van, de nyilvánvalóan megoldásokra van szükség, ami az adósságot illeti. Új eszközökre van szükség, erre már megvannak a megfelelő ötletek, Máskülönben kérdem én, hogy mi értelme az Európai Bizottság munkájának egy kérdés Juncker úrhoz, hogyha már összehívjuk a csúcs találkozókat, akkor miért van az, hogy a csúcs találkozók elmúltával nem próbálnak meg felállítani egyfajta munkacsoportot, amely megkapja ezt a feladatot, hogy a csúcs találkozó utáni időszakban autentikus módon értelmezze a csúcs találkozó nyilatkozata, született nyilatkozatokat, és csak a megnevezett személyeknek van lehetősége egyfajta kommunikét kiadnia. Köszönöm szépen az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdés mozgat engem főként. Az első téma, hogy kit kellene még meghívni, meg, meg kell majd hívnunk még Rompoly urat, hogyha a párizsi megállapodás valóban megvalósul, és másrészt pedig 17 nemzeti parlamenttel van dolgunk, minden annak minden nehézségével együtt, ilyetten követjük, hogy mi történik Finnországban, és hogyha az államkötvényeket garanciákkal kell ellátni, na hát akkor sok sikert kívánok magunknak ehhez, hiszen akkor majd a jól működő jó költségvetésű országokat is másként kezelik majd. Teljesen elhibázott, elvétett a vita, ami abból vezethető le, hogy egy demokrácia probléma alakult ki, hogyan lehet az, hogy szuverén államok megállapodnak egymással, végül pedig a nemzeti parlamenteknek még rá kell bólintaniuk mindenre a megállapodásra. Úgy gondolom, maximálisan négy embernek kellene döntést hoznia, hogyha az euróról van szó, az illetékes biztos, az Eurócsoport elnöke, az EKB elnöke, és akár még valaki a tanácsból, és ennyi. A dollárral kapcsolatosan szintén így működik a dolog, és a régi szép időkben, amikor még nem volt eurónk, akkor is így működött ez. A Német Szövetségi Bank több milliárd német márkát fektetett be annak idejében abba, hogy a francia devizát stabilizálja. Ezáltal nagyon nagy veszteségekre tett szert, de mindezt anélkül végezte el, hogy a parlamentet bevonta volna. Fontos választ találnunk tehát erre a problémára. A másik kérdés pedig, amely foglalkoztat, az az, kedves biztos úr, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet játszik a játszmában. Elfogadhatatlan, hogy az euró témakörre csak is a tagállamok felelőssége legyen, és a gazdasági konvergencia problémája, amely jelenleg nem túl nagy kihívás úgy tűnik, ezzel a problémával az Európai Bizottság egyáltalán nem foglalkozik. Köszönöm. Köszönöm szépen az ALD nevében következik hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözletemet hozom Finországból nagyon érdekes vita folyt a Finnországban a múlt héten. Német kollégám reagálását megértem, de azért értem, a kormányomnak a, megkövet, a követelményeit, politikai szempontból nem kellemes, de azért működik. Először is fontos megérteni, hogy széleskörű közvélemény úgy érzi, hogy az eurót nem szolidaritás szempontjából hoztuk létre, hanem valami más szempontjából. Ez olyan helyzetet eredményezett, hogy nincsen bizalom és nincsen szolidaritás. És politikai szempontból most ez a helyzet, és persze ez okozza azt is, hogy a Finnel, Finn parlament milyen követelésekkel állt elő, bár nem értek egyet a parlament ennek a legtöbb követelésével, de azért ez a helyzet. És hallottam már Jean-Claude Juncker véleményét is ezzel kapcsolatban. Érdekes lenne azt is hallani, hogy mit gondolnak arról, hogy a finn következményeknek mik lesznek a következményei. Mert szerintem ez a görög csomag szempontjából nagyon rossz következményekkel jár. Nos, aztán a hatos csomaggal kapcsolatban röviden. Örül, örömmel hallottam Rostovski úrtól, hogy e, ezt prioritésként kezeli, és Rén biztos úrtól azt hallottuk, hogy már a munkát elvégeztük, de Szeretném azt is hallani, hogy miért nincs még meg ez a hatos csomag. Azért, mert vannak olyan tagállamok, amelyek nem vizsgálták felül a politikáikat, vagy pedig, hogy tanácsi szinten hogyan hozzák a döntéseket. Ez pedig egy nehéz kérdés, és szerintem meg kell értenünk, hogy ez itt elvi kérdés, és nyilván ezt konstruktív módon kell megoldani. A parlament szerintem eh, nagyon konstruktíven állt hozzá ehhez a kérdéshez eddig. És találunk majd megoldást, de az nem tudom, hogy mennyire kellene ezt eh, sietetni, hogyha a tanács nem mozdul. De Eh, a helyzet, hogy együtt eh, gondolkodnának ezekről a kérdésekről, két oldalon gondolkodnak, és nem olyan jó megoldásokat hoztak. Tehát szeretném, hogy az energiákat eh, erre használják. Na hát ezek nagyon haszontalan gondolatok voltak. EPP-vel Wortman kolléga nő, aki mivel nő, nyilvánvalóan nagyon ügyesen fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Én is ugyanezzel kapcsolatban szeretnék eh, eh, kérdezni a stabilitás és növekedési eh, paktummal kapcsolatban. Szerintem a tanácssal gyors megoldást kellene tartani, találni, és a július 21-i következtetések számomra reményt jelentek, tehát hogy gyorsan végső formába öntsük a csomagot, és hogy támogassuk a lengyel elnökséget, hogy a megelőző karral kapcsolatban megoldást találjunk. Trise elnök úr, amit mondott, az számomra azt jelenti, hogy az Európai Parlament véleménye szerint mozdulnának el. Érdekes volt Rostovski miniszter úrtól is hallani, hogy pozitívan állnak hozzá, hogy minél hamarabb megoldást találjanak, megállapodásra jussanak. A folytatódó államadóság is azt mutatja, hogy szükség van egy hatékony szavazási rendszerre, amely azt jelenti, hogy mindegyik tagállamnak vállalnia kell a felelősségi körét, hogy fenntartható közfinanszírozást biztosítsanak. Attól függetlenül, hogy jövőre választások vannak, vagy nem, és akár Merkel asszony, vagy pedig Sarkozy úrról van szó, mindenkinek el kell ezeket fogadni. Ez a, a, a többségi minőségi szavazási rendszer is fontos a stabilitási és növekedési paktummal kapcsolatban. Tehát lehet-e várni lépéseket az elkövetkezendő hétekben? Köszönöm szépen. A válaszra végig kell várni, most pedig Pervans Perez az SND. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem lehetne újra meghívni Trisse elnök urat, a szisztemikus rendszer csoportnak vezetőjeként, hogy válaszoljon a válsággal kapcsolatban más kérdésekre is. Nem tetszik nekem, amit Fenn Finország <clears throat> tett, mondta az előadónk. Hát de mit tehetett volna? Sem, sem rendbiztos úr, sem ö, Barroso úr nem mondta azt, hogy a 21. júliusi, július 21-i megállapodásoknak elmond, ellentmond az, hogy Merkel asszony azt mondta, hogy a Marshall terv az Görögországra nem vonatkoztatható. A piacnak a, jelent, a reagálása és a francia elnök és a parlament reagálása az azt jelenti, hogy a tevékenységeket akarják folytatni. De amikor látjuk a bizottságnak a hozzájárulását július 21-én, akkor nyugtalanít. Lehet, hogy rosszul olvastam de olyan javaslatot vettek elő, amit már korábban megfogalmaztok, és mintha azt hallottam volna, hogy a strukturális alapokat akarnák elővenni Görögországgal kapcsolatban, de én szerintem fellendülési vagy marsal terve kapcsolatban eszünkbe se jutott volna. A gazdaság irányítás eddig a hatos csomagban azt jelenti, hogy tényleg elképzelik, hogy a nyári vált, turbulenciák után ez elegendő lenne? És miért hagyják Sárközi úrra és Merkel asszonyra, hogy az utántervet kidolgozzák, amikor ez az önöknek a feladata? Köszönöm szépen az, amit Pervans mondott, hogy Tise urat hívják meg megyük, megint az ESRP-nek az elnökeként, erre olyan időt kell találni, amikor nem kell elmennie hamarabb. Nos, most az LPP e nevében Langen kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha megnézzük, hogy a piac nehézségei miben álltak, akkor úgy gondolom először is az USA beli helyzet okolható, tehát a költségvetési kompromisszum elérése, aztán az USA leminősítése, aztán a, az Európai Bizottság elnökének levele, amely vihart kavart a piacokon, és aztán a Görögország és Finnország közötti külön megállapodás ezek, ez három olyan tény volt, amelyet az Európai Bizottság a nyári időszakban elfogadott, és csak annyit mondhatok, hogy ha így folytatjuk, akkor azok az országok, akik a garanciák nagy részét vállalják, nem lesznek hajlandóak együttműködni a jövőben. Arra is gondolnunk, gondolnunk kell, hogy hogyan reagálnak azok a parlamentek azokban a tagállamokban, amelyeknek a felelősséget kell vállalniuk. Wortmann Kolaszony már elmondta, hogy Megtettük a javaslatunkat a stabilitás és növekedési paktum preventív ágára vonatkozóan. Juncker úr is egyetért ezzel, az Európai Bizottság is egyetért, Németország és Franciaország blokkolták a javaslatot, a kérdés most önöknél van. A parlament, ha parlament oldalára állnak, akkor közösen megálljuk a helyünket az erőpróba során. Hogyha Németország és Franciaország nagy döntéseket hoznak, de az asztalon lévő javaslatok kapcsán nem hajlandóak engedni, akkor nem tudunk előre jutni. És a harmadik pont az eurókötvényekkel kapcsolatos vita, amelyre szintén a nyár során került sor. Közös adósságról csak akkor beszélhetnünk véleményem szerint, hogyha megváltoztatjuk a szerződéseket, ez egy két-három éves program ha az előfeltételek megvannak, akkor elgondolkodhatunk ezen a lehetőségen, és nem elegendő néhány embert megnevezni, a stabilitási és növekedési paktumba is be kell vennünk a feltételeket annak érdekében, hogy az Európai Bíróság előtt is megállja a helyét. Ezek azok a dimenziók, amelyeken gondolkodnunk kell, és nem csak egy olyan vitát kell folytatnunk, amelyet ez esetben Amerika révén keltettek. Elnök asszony, ön is beavatkozott kompetencia nélkül, és anélkül, hogy az ön országa az euró övezet tagja lenne. Önt is lehet bírálni eme emiatt. Ön az imént éppen mellékesen úgy megemlítette, hogy nem mindazok jöttek el, akik, nem jöttek el mindazok, akiket meghívtunk. Nos, én úgy gondolom, hogy a három megfelelő ember jött el. Mondja, hogy ki az, akit meghívott és nem jött el, talán Barózó úr, vagy mások. Nem mondhatja csak úgy mellékesen a kolléga kérdésére, hogy Sárközi urat és Merkel asszony kellett volna meghívni, vagy akárkit és aztán csak úgy mellékesen odaveti, hogy nem jönnek el mindazok, akiket meghívott. Én tudni akarom, hogy ön kiket hívott meg ide. I invited, uh, Mr. Van, Romp Van Rompuy urat meghívtam, aztán Németország és Franciák pénzügy minisztereket, a koordinátorok ülésére eljöttek, de az Ekon Bizottság ülésére nem ez egy általánosított megjegyzés volt, másokat is meghívhatok. Most pedig a szocialisták Pitella kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről három dolgot, három üzenetet közvetítenék a kedves vendégek felé. Az első az, hogy a politika gyengeség és lassúsága azt eredményezi, hogy a politika még több kárt okoz, mint maga spekuláció. A kormányközi együttműködés, mint megoldás nem elfogadható. Ez a német francia tengely rosszabb, mint a spekulánsok. Az európai politikának végre fel kell ébrednie, de mikor ébred fel majd az Európai Bizottság? Második üzenetem. Mindenképpen egy megállapodásra van szükség, ami a gazdasági irányítást életi, ez valóban így van, és ez egy nagyon fontos kérdés, de a szóban forgó szövegeket jobban ki kell egyensúlyoznunk, ami a növekedést illeti. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy az irányítást, a gazdasági kormányást meg kell reformálni, és hogyha a növekedés ről megfeledkezünk, és csak a takarékosságról beszélünk, akkor az egy súlyos hiba Európa számára. Harmadik üzenetem az eurókötvényekre vonatkozik. Az eurókötvények jelentik az egyetlen kiutat a válságból. A biztos azt mondja, igen, megvizsgáljuk majd ezt a lehetőséget, nos, miközben vizsgálódik az orvos, meghal a páciens. Kedves biztos úr! Ön és Barózó úr minden bizonyal nagyobb mértékben hozzájárulhatnak majd Európa épüléséhez, hogyha egy kicsit kilazítják a kéziféket. Azt hiszem, önök az európai autóna, autót egy behúzott kézifékkel vezetik, ez gyakran súlyos balesetekhez vezet, ez pedig elkerülhető lenne, hogyha kilazítanánk a kéziféket. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében Pascal szólna hozzá, de nem látom itt talán helyette egyik kollégája. I would like to raise a... Uh, Néhány kérdést szeretnék felvetni először is. Amikor az eurokötvényekről van szó, nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem-e, amit Olirén biztos úr mondott. A kérdésem a következő. Vizsgálatot fognak indítani, de végül lesz valamilyen javaslat. Azt mondta, hogy vizsgálatot indítanak, aztán megkérdezik az érdek, értékelt feleket, de a kérdés az, hogy aztán tesznek-e javaslatot. Persze a javaslat a modelltől függ, és lehet, hogy ez a irányítási modellnek további változtatását igényli. Értettem, amit mondott, de világosabban szeretnénk, szeretném hallani, hogy tényleg fognak-e valamit javasolni az eurókötvényekkel kapcsolatban. A másik kérdés az eurózóna növekedési problémáit tekintve a lehetőségeknek a száma csökken, és állandóan egyre inkább csökken. Ha a különböző szereplők nem adják föl az illegitim előjogakikat, akkor hatalmas problémák lesznek. Az én országomnak a követelését kellett növekedni. Nem elegendő, hogy másoknak azt mondjuk, hogy megszorítások legyenek, de ugyanakkor szükség van arra, hogy pozitív fejlődése irányt is mutassunk a rendszerben. Ha megvizsgáljuk Jean-Claude Junckernek is az országát, önök mindig az európai nagyobb integrációt támogatják, és én ezt szintén támogatom. De most akkor igazi fiskális unió lenne? Erre kellene Luxemburgnak egy erős javaslata. Tehát Java, ezért várom a jövőbeli javaslatokat, hogy épp ilyen kritikusak lesznek-e, mint a többi országgal kapcsolatban. Jó, idő, nos az EPP részéről jön a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! én is bevallom, hogy, mint kollégám, hogy finn vagyok. De ahogy Juncker úr bevezetőjében mondta, ez a fedezeti megállapodás, amelyet Finnország követelt, az elfogadásra került a többi ország által is, de igazából nem világos, hogy mit is fogadtak el. És utána a többi ország is hasonló megállapodást akart, mint amit Finország Görögországgal kapcsolatban. Juncker úr azt is mondta, hogy nem állunk messze a probléma megoldásától. Ezért szeretném tudni, hogy miféle megoldásokról van szó. és talán részletezhetni, hogy milyenek ezek. Rén úrhoz intézem a kérésemet. Finnországban nagy belső vita volt azzal kapcsolatban, hogy a bizottságot megfelelően tájékoztatták-e erről a megállapodásról, erről a fedezeti megállapodásról. Tehát jól tájékoztatták önöket, és mi volt a félreértés, mert Finországban ez majdnem kormányválságot okozott. Tehát ezért szeretném tudni, hogy hogyan tájékoztatták önöket. A július 21-i megállapodást illetően a ágazattal kapcsolatban, amikor megegyeztek abban, hogy a kölcsönnézési rátát, a hitelrátát csökkentik, és az időt is szabályozzák, ezzel kapcsolatban nem eléggé világos, hogy hány hitelező hajlandó ezt megtenni. Szeretnénk bizonyos adatokat hallani, hogy hány bank hajlandó ennek a megállapodásnak a részesének válni. Köszönöm szépen. A konzervatokok nevében most Vicky Ford következik. Fél hétkor végzünk, tehát hogyha röviden szólnak hozzá, akkor e, lesz rá esélyük. Köszönöm, az én hazámban is láttuk a volatilitást a piacokon, de nem csak a piacokon, hanem az utcán. Mindenki egymást vádolja, de ezek a vádaskodások nem segítenek a helyzet megoldásában. Azok az emberek, akik itt élnek, Elég magabiztosak voltak ahhoz, hogy együtt lépjenek föl, támogatták őket a hatóságok, a közösségek és a politikusok, hogy a megfelelő jogszabályok megszülessenek, így kellene eljárni. Azt hiszem, le kell vonni a tanulságot, tehát azzal, hogy vádaskodunk, nem érünk el semmit, hanem vissza kell szerezni a bizalmat. Igen, a gazdaságirányítási csomag nagyon fontos, de nem annyira, mint a fiskális felelősségvállalás helyreállítása. Valóban államadóságválságról van szó, és ebből nem lehet másképpen kimászni, csak akkor, hogyha a versenyképességet erősítjük. Ez mindennek a kulcsa, a növekedésnek és a fiskális felelősségvállalásnak is a kulcsa. Hallottam egy-két lépést az adózással kapcsolatban, és egy-két javaslatot, amelyek nem, amelyekben nem vagyok annyira biztos. A bizalom persze a bankokban is megrendült, a stressztesztek eredménye most jobb lett egy kicsit, átláthatóbb a helyzet, de azt hiszem nem elég a visszanyert bizalom. El kellene gondolkodnunk, hogy a bázeli modell, amely lehetővé teszi, hogy az államadóságba nulla tőkével beruházzanak a bankok, ez helyes-e? Aztán azt is meg kellene nézni, hogy vajon ez a volatilitás nem visszaélések miatt alakult-e így. Ha igen, akkor a felelősöket meg kell büntetni. Az inflációs célokkal kapcsolatban is legyünk őszinték. A 2%-os célkitűzés sokkal többnek tűnik, mint 2%, hogyha élelmiszerről, üzemanyagról van szó, és arról, hogy közben az ingatlanok ára pedig csökken és ezt nagyon megszenvedik az emberek, és nagyon nehezen jönnek ki a fizetésükből. Köszönöm szépen. Most pedig a néppárt nevében Nitras kolléga. E, e, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid megjegyzés. Egyetértek Trisé úrral, és azokkal, akik szóltak, Rostovski úrral is, abban, hogy az LKB megmentette Európát. Valóban így van ez. De hadd meg önökkel egy másik gondolatot. Azt hiszem, amellett, hogy tiszteletben tartjuk a bíróság ítéletét, szembe kell néznünk azokkal a dolgokkal, amelyek nem voltak ennyire jók. Rostovski úr nagyon határozottan támogatta a gazdasági irányítás csomagot. És nemrégiben egy sajtónyilatkozatában azt mondta, hogy nem megfelelően kezeltük ezt a válságot. Nos tehát, én azt kérdezem öntől, hogy az ön véleménye most azért változott meg, mert a tanácsban pozitív fejleményeket tapasztalt, vagy nem, hall, nem hallgatják meg önt? El tudná-e nekünk mondani, hogy a lengyel elnökség mit fog tenni? Sikerül-e majd áttörést elérnie, vagy sem? És most Juncker úrhoz fordulok. Nagyon markáns véleményt fogalmazott meg Rostovski úr is és Rén úr is, támogatták az új gazdasági csomagot, a hatos csomagot. Ön csatlakozna-e hozzájuk? Ez ugyanis pozitív jelzés lenne, azt hiszem, a piacoknak. Tehát csatlakozna-e ön azokhoz, akik támogatják ezt a hatos csomagot? Biztos úr, ön azt mondta, hogy még ha hosszú távú stabil növekedés valósul meg, akkor is lehetnek pici, rövid ideig tartó visszaesések, amikor a növekedés alacsonyabb. Nem féle attól, hogy ezek a rövid időszakok meghosszabbannak. Köszönöm szépen, Péter Zémen a szocialisták nevében. Elnök asszony, Köszönöm szépen, ma bizalomról, nyugalomról beszélünk, de az embereknek hiányzik a hit. Ha megnézzük a helyzetet az első görög mentőcsomag után, akkor azt láthatjuk, hogy a közvélemény úgy gondolja, hogy az euróövezet állam és kormányfői elhamarkodottan cselekedtek, mondván, most mindent világossá tettünk, mindent megoldottunk. Röviddel ezután ugyanezen résztvevők ugyanezen résztvevők olyan intézkedéseket tesznek, amelyek, amelyek kétségeket keltenek abban, hogy valóban helyesen cselekedtek-e. Ez ahhoz vezet, hogy az európai állampolgárok elveszítik a bizalmukat a politikusok iránt. Nem azokban, a, azokban az országokban, amelyeket megszorító csomagokkal sújtanak. Nem látják a fényt az alagút végén, és nem, látana, nem látnak egy átfogó jövőképet és azok az emberek sem hisznek ezekben a csomagokban, akiknek felelősséget kellett vállalniuk ezekért az intézkedésekért, imént említett okokból. Hogyha azonban az emberek egyre kevésbé hisznek ezekben az intézkedésekben, és maguk a politikusok is egyre inkább kételjüknek adnak hangot, hogy akarjuk akkor azt, hogy a piacok bizalmat építsenek fel. Bulman kollégával értek egyet, csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha a módszert változtatjuk meg, amelyel megoldást akarunk találni a problémákra. Több Európára van szükség, több közösségi megoldásra van szükség, ami a válság felszámolását illeti, azonban több szükség van demokratikus kontrollra is. Ez egy további pont. Az európai állampolgároknak az az érzése, hogy felülről rájuk kényszerítenek valamit, amit nem tudnak befolyásolni, még akkor sem, amikor saját nemzeti parlamentjük képviselőire voksolnak. Az Európai Parlament erősítése ezen kapcsolatban az egyetlen módszer megoldás arra, hogy az európai állampolgárok körében elfogadottabbak legyenek az európai intézmények, és megnövekedjen a bizalom. Elnézést kérek, kedves kollégák, most már ott tartunk, hogy csak angolul fogunk tudni tárgyalni, mert a tolmácsok elmennek. A liberálisok nevében remélem, hogy van még tolmácsolás, mondja a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a kiszúr. Ez a válság nem csak az adósságról szól. Hosszú távon az innovációról, a versenyről is szó van az eurozóna országai között, különösképpen észak és dél között. Azok a válaszok, amelyeket ma adunk, arra, hogy mondjuk az inflációt az ellenőrzésünk alatt tartsuk, szinte rémálmomszerűen megnehezítik a helyzetet, és talán oda jutunk, hogy a deficit még súlyosbodik. Ezért kérdezem, hogy az önök véleménye szerint folytathatjuk-e ezt az utat? És gyengíthetjük-e tovább az innovációt és versenyképességet, amiről Európa híres volt. Lisszabon segít, illetve hát nyújt bizonyos segítséget, de nem sokat. Rendbiztos úrhoz intézném a következő kérdéseket. Ugye a görög csomagot összeállították, és a biztos úr arról beszélt, hogy a recesszió rosszabb lesz Görögországban, súlyosabb lesz, mint amilyenek eredetileg becsülték. És mit terveznek, mennyiben érinti ez a 2011-es célszámokat? A második kérdésem önhöz. A számadatok szerint az, hogy mondjuk az adózást, az adókat emeljük, nem hozza a várt bevételeket. Tehát kérdezem, hogy hogyan lehet akkor elérni a költségvetés helyreigazítását strukturális reformokkal, vagy újfajta adókkal, vagy csak kiadás csökkentéssel. Köszönöm. A néppárt nevében Danuta Hübner következik. Köszönöm, elnök asszony. A lengyel elnökségtől szeretnék kérdezni a növekedésről. A lengyel elnökség a növekedést az Európai Unió napirendjére tűzte, még hozzá annak az élére. És az EU sikeres is volt, helyesen állította össze azoknak a politikáknak a keverékét, amelyek aztán biztosítják, hogy megvalósulhasson a gazdasági növekedés. Én ebben biztos vagyok, növekedés nélkül nem lehetünk meg, azt hiszem a döntéshozók, a politikusok és a szakértők egyetértenek ebben, és a strukturális reformokat azonosítják, mint olyan reformokat, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy hosszú távú növekedés valósulhasson meg. A makrogazdasági intézkedések kapcsán azonban megosztottak vagyunk. nem értünk egyet abban, hogy milyen intézkedéseket kell lenne ezen a téren tenni, és elég furcsa eltérő döntések születnek fiskális, illetve monetáris oldalon és aztán az intézkedésnek e fajta keveréke nem teszi lehetővé a növekedést, megfolytja ezt a növekedést. Azt is hozzátenném, hogyha megnézzük mondjuk a piacok reakcióját, a kötvénypiacokét különösképpen, akkor azt is látjuk, hogy ezeket a piacokat nem csak a deficit foglalkoztatja, hanem az is, hogy milyen növekedési potenciálja van az európai gazdaságoknak. Elnök asszony, pontosan ez a kérdésem, a vendégeinkhez, hogy hogyan látják ezeknek az intézkedéseknek az elegyét, különösképpen, amit ugye hallottuk az LKB elnökét, hogyha a úgynevezett restriktív monetáris politika útját választjuk, akkor milyen esélye lesz a növekedésnek? Nem ismétlődik-e majd meg az, ami 2008-ban történt? Köszönöm. Köszönöm. Most a szocialisták képviselője következik, Henri Szalon. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok minden elhangzott azzal kapcsolatosan, hogy milyen nehéz volt az elmúlt nyár. Gyilkos nyárról beszélt Berez kolléganő, de azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időszak még nehezebb lesz. Ami az adóssággal, a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos aggodalmakat illeti, illetve a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat illetően. Nos, a legutóbbi prognózisok, előrejelzések azt mutatják, hogy a növekedés területén a legnagyobb a kockázat. Trisé úr és Rén úr is megerősítette, hogy a növekedés alacsony lesz. Ezért most egy olyan költségvetési politikát kell folytatnunk, amely egy időben ösztönzőt ad a növekedésnek. A szociáldemokraták részéről mindig is ez volt az, amit mi javasoltunk. Nobel-díjazottak is ezt javasolták, és a nemzetközi valutalap is ezt javasolja. Hazámban, Spanyolországban most a bizalom, bizalom erősítő döntéseket hoznak, egy rugalmas alkotmányreformot indítanak útjára, új jogalkotási javaslatokkal élnek, de a legfontosabb a bizalom, nem csak az állami költségvetéssel kapcsolatosan, hanem a növekedéssel kapcsolatosan is. Ezért a biztos urat, Juncker urat és a lengyel elnökséget kérdezem, milyen terveik vannak a növekedés ösztönzésére. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatosan is, hogy az eurót nem a szolidaritásra hozták létre, illetve a szolidaritás jegyében, de hát az euró nem öncélú eszköz, hanem az Európai Unió egyik eszköze, és az Európai Unió egyik értéke, alapértéke a szolidaritás. Nem csak gazdasági szolidaritásról van szó, hanem sok más szempontból is szolidárisak lehetnek az országok egymással. Köszönöm, és Mária Maura teszi fel az utolsó gyors kérdést. Vége Ferber. Köszönöm arra várok, hogy Felber kolléga majd ezt a bajor közmondást nekem lefordítsa, és addig fölteszek egy kérdést Juncker úrnak. Hát meglep engem az, hogy a bizottság azt gondolja, hogy mondjuk új tanulmányokat kell készítetni az eurókötvényekről, és még vitát kell folytatni. Azért mondom ezt, mert amikor az elmúlt napokban Fárampoly úrral beszéltünk, hallottuk, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a konvergencia hiányzik ahhoz, hogy az eurókötvények felé elmozduljunk. Hát akkor megkérdezem, elnök úr, mik ezek a konvergencia elemek, amelyek hiányoznak? Mit kell, hogy tegyenek az, az európai kormányok, hogy el tudjunk mozdulni az eurókötvények felé? Mert hogyha minden egyes kormány lép, megvalósítja ezeket a lépéseket, akkor megnyílhat az út az eurókötvények előtt, vagy sem? Köszönöm. Nagyszerű. Köszönöm kollégák, és köszönöm, hogy azt is eltűrték, hogy időnként mérgeskedtem egy kicsit talán ugyanolyan sorrendben lenne jó haladni, ahogy elkezdtük, úgyhogy először Rostovski úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Persze nem tud mindenki mindenre válaszolni, úgyhogy megpróbálom a vendégeket is megkérni, hogy kb. 8 percre szorítsák le az összefoglalójukat. Köszönöm. Um. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megteszem a tőlem telhető legtöbbet, legjobbat. nem a szolidaritás céljával hozták létre az eurót, mondta valaki, hanem egyéb célokkal. Hát ez lehet, hogy az uniót, lehet, hogy ez igaz, de hát ettől még mutathatja azt, hogy szolidaritásra van szükség ahhoz, hogy megmentsük az eurót. Ha meg tudjuk menteni az eurót, akkor megmentjük azokat a dolgokat is, azokat a célokat, amelyekért létrehozták. Valódi belső piac, gyorsabb gazdasági növekedés, nagyobb jólét, az európai polgároknak, és így tovább. Tehát ezeket a dolgokat is megőrizzük. Sőt, ha nem mentjük meg az eurót most, akkor sokkal rosszabbul járunk, mint hogyha ö, egyáltalán nem hozták volna létre. Azt hiszem az a probléma, hogy nem értik meg az emberek azt, hogy van, aki azt gondolja, hogy mondjuk az euró megteremtése hiba volt, de nem értik, hogy ez nem egy olyan dolog, amit egyszerűen csak, amiről csak így le lehet mondani, anélkül, hogy ennek komoly, súlyos következményei lennének. Case Swinburne azt mondta, hogy a piacok nem győződtek meg a mi politikáink helyessége felől. Hát igaza van, és pontosan ez a probléma, hogy mi nem győztük meg a piacokat. Sajnos nem sikerült meggyőznünk a piacokat. Én nem mondhatom ezt az elégedetlenség legkisebb jele nélkül. Lengyel pénzügyminiszterként, akinek a hazája nem tagja az euróvezetnek, én azt mondhatom, hogy tisztában vagyok azzal, hogy milyen katasztrofális következményekkel járhat a bukás mondjuk mondhatnánk azt is, hogy az ártatlan azok az ártatlanok, akik ölbetett kézzel nézik az eseményeket, mégis súlyos következményekkel nézhetnek szembe, mint az Egyesült Királyság például, és ezért mondja George Osborne azt, hogy mi mindig is támogattuk az úgynevezett elmélyített integrációt, amely a véleményünk szerint elengedhetetlenül szükséges az eurozóna szempontjából, mert másként a stabilitást nem lehet fenntartani. Ami a hatos csomagot illeti. Igen, nagyon intenzív munkát fogunk folytatni, együtt fogunk működni az érintett kormányokkal. Annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban megoldásra jussunk. Azt hiszem, ezt megígérhetem önöknek, minden erőnket erre fogjuk fordítani. Minden ülésre elmegyünk, amely közelebb visz minket ahhoz, hogy gyorsan le tudjuk zárni ezt az ügyet. Nem tehetek más, mint hogy azt mondom, hogy életbevágóan fontos, hogy gyorsan lépjünk, és ezek után természetesen a saját feladatomat ennek kapcsán el is kell, hogy lássam. Tehát minden felelősséggel azt mondom, hogy minden tőlünk telhetőt elnökségként meg fogunk tenni annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy ez a kompromisszum megszülessen. Gondolom, hogy ezzel válaszoltam a másik képviselőnek is. És még azt is elmondanám, hogy alapvető változást figyelhettünk most meg. Az Európai Unióban már nem igaz az, hogy a növekedés csak a kellemes dolgok eredménye, úgymond a kiadások, a kutatás, fejlesztés és így tovább. Már rájöttünk arra, hogy a, liberali, a munkaerőpiacok liberalizációja és egyebek is növekedést, ered, növekedést eredményeznek. És azt hiszem itt az ideje, hogy felismerjük azt is, hogy a strukturális reformok nem a feltörekvő piacoknak, nem csak a feltörekvő piacoknak valók, hanem mindenek fölött Európának ami a monetáris és fiskális politikát illeti. Azt hiszem, elértük a határt, addig mentünk, ameddig a fiskális politika mehet, legalábbis nagyon sok európai országban, és ide tartoznak a legnagyobbak közül is, ide tartozik a legnagyobbak közül is néhány. Ezért Tanulta Hübnerrel értek egyet, abban, hogy ugye ha a fiskális politika már nem tud ösztönzőket nyújtani, akkor a monetáris politikát kell az adott helyzethez igazítani. A központi bank ról nem mondanám azt, hogy restriktív monetáris politikát folytat, vagy hogy egy ilyen szakaszba lép. Szerintem én nem így értelmezem az általuk elmondottakat. Azonban van itt egy alapvető probléma. Ez pedig a következő. Egyes költségvetések igen komoly nyomás alatt állnak, és nem észszerű mondjuk az, hogy elfogadjuk, hogy bizonyos nagy bankok túlságosan nagyok ahhoz, hogy csődbe menjenek, és közben elfogadjuk azt, hogy vannak olyan államháztartások, államkincstárak, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy elbukjanak. Ezt meg kell, hogy értse az Európai Központi Bank is. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, úgy érezzük, hogy tapsolni kéne. Most pedig Jean-Claude Juncker következik. Elnök hogy néhány záró, rövid záró megjegyzésem lenne. a, az a tény, hogy a pénzügyi piatokat nem győzte meg az, amit tettünk. Igen, ez valóban így van, hiszen valóban nem tudunk túl jól kommunikálni. De tulajdonképpen engem meg nem győztek meg a pénzügyi piacok. Én tátott szájjal állok itt a politikai világnak a naivitásért illetően, hiszen azt gondolják, hogy a pénzügyi piacoknak mindig igaza van, és nekünk sosincs igazunk. Hát hol vagyunk? Azok, akik a pénzügyi piacokon való elsőbséget kívánják, az elsők azok, akik olyan módon fordulnak a pénzügyi piacokhoz, ami nem tetszik nekik. A politikai világ a feladata csak az, hogy ismételje, amit a pénzügyi piacok mondanak csak újra és újra ismételgetik ezt? Nekünk is vannak saját érdekeink. hogyan akarják meggyőzni a spekulánsokat. Sosem sikerül őket meggyőzni. De amikor a pénzügyi piacokhoz fordulunk, akkor felelős politikusként kell szól, szólni hozzánk. Mi a, az állampolgárokat szolgáljuk, nem pedig a pénzügyi piacokat, tehát ellent lehet nekik mondani. És nem lehet állandóan negatív módon reagálni a pénzügyi piacoknak, amikor egy e, politikus nyilatkozik. Nos, aztán a pénzügyi ügyletekre kivetett adókat illetően, e, amely a különböző jogi szövegekben is e, szerepel. Én ezt támogatom, nyilvánvalóan méltányosan kell eljárni, hogy minél jobban elfogadhassák ezt az állampolgárok. Szeretném, hogy ez az egész világon így történjen. Persze ez nem fog megtörténni. Tehát épp ezért nem hangsúlyozom ennyire, tehát akkor legyen a 27-ek szintjén, ez se fog megtörténni, tehát ehhez sem ragaszkodom. Szeretném, hogy az Eurogrop szintjén töröl, történjen ez meg, hiszen ha nem, Eh, ha nem eh, szolgáltatunk példával, eh, akkor oda jutunk, mint a rossz svéd példák. De minden esetre én az Eurogrop nevében ezt megpróbálom. És ugyanúgy a fiskális uniót is támogatom. A zöldök, zöldek nek meg kellene magyarázni, hogy Luxemburggal kapcsolatban hogyan magyarázzák meg ezen két egység közötti erotikus kapcsolatot. Tehát minden fiskális előrelépés a luxemburgi kormány támogatásával történik, felhozhatnám erre az összes példát, és minden esetre hívjanak meg engem, hogy ne kelljen minden alkalommal ugyanazt elismételnem. ismételnem. Nyilvánvalóan van egy állásfoglalás, a, a luxemburgi soros elnökség során történt ez, a fiskális politika közelítését illetően. Hogyha mindezeket a dokumentumokat elolvasnák, akkor ö, talán nem feledkeznének or, el, róluk. És ö, szociális unió ö, nélkül nincsen fiskális unió. Ö, hogyha nem fogadjuk el e, egész Európában a minimális szociális bérszintet, e, az elbocsátásokkal kapcsolatos minimális szinteket, stb. Tehát e, fontos, hogy a munkavállalóknak mindig a minimális szociális jogokat biztosítsuk. Tehát amikor dögolt kellene emlegetni, mint a, a hatalmas program. Nos, akkor nézzük a fedezeteket. Az Eurogrupban megpróbáltuk megérteni a, a finn javaslatot, és azért lett ez a nem pontos megfogalmazás, hogy, hogy ezt a problémát közösen megpróbáljuk rendezni. Tehát mindenki számára biztosítsa ezt a lehetőséget. Most folynak a tárgyalások hogyha most erről beszélnék, akkor nyilván sosem találnánk megoldást, épp ezért inkább hallgatok. A hatos csomagot illetően a válaszom az, hogy nincsen semmi új. Itt a tanács, itt a, a parlament udvarában van most a labda. Épp ezért mondtam, hogy ne kelljen itt ismételgetnem, amit már elmondtam megpróbáljuk megoldani a problémát. A július 21-en, amikor úgy láttam, hogy bizonyos szomszédországoknak a delegációi e, azok, amelyek a frankofon államokból e, származnak, francia nyelvi államokból, akkor úgy láttam, hogy e, sikerült talán előre lépni. Tehát állandóan hagyjuk, hogy, kul, hogy a pénzügyi piacok mögött kullogjunk, állandóan csak vonakodva teszünk eleget a feladatoknak. A jó pillanatokban meg kell hozni a jó döntéseket. A gazdaság irányítás illetően nincsen új a nap alatt, tehát amit a nyáron döntöttünk, az már a márciusban, júniusban, júliusban elfogott, elfogadott szövegeknek felel meg. Tehát, mint mondtam, nincsen semmi új. Van Rompuy úr elnökölte már ötször az Eurogroup ülését, Épp ezért miért reagál úgy a világ meglepetten, mint hogyha most fedeznék fel ezt? Inkább őt látom ott, mint valaki mást. Ez az állam és kormányfők szintjén történik, mivel Van Rompuy ilyen elnököl a 25 tagállam fölött, akkor ezt itt is elnökölhet. Ne gondoljuk, hogy egy hiteles európai gazdaság irányítás öt, kétszer összeül egy évben, és a világ többi része leborul előtte, amikor ez kétszer történik egy évben. Ez egyszerűen nem fog menni. Tehát nagyon fontos, hogy az állam és kormányfők szintjén ösztönzéseket adjunk, de egy olyan eurógrupra van, eurócsoportra van szükség, amely működik és ez előfeltételezi, hogy a, hogy először a nemzeti fővárosokban történjen meg az egyeztetés, tehát hogy a pénzügyminiszteremek ugyanazt mondják, mint az állam és kormányfők, és a, a, a képviselők is. A a gazdaság irányítás területén száz változatot olvastam ezen a héten, legalábbis a németül. Köszönöm szépen, akkor rögtön én biztos úrhoz fordulok, hogy mondja el az összefoglaló szavait, kb. 5-6 percig van még tolmácsolás. De... Köszönöm szépen, Sharon, és mindenkinek megköszönöm az érdemi és felelős vitát, amit itt lefolytattunk. Azt hiszem, ez tükrözi a jelenlegi válság súlyosságát, és azt, hogy ez milyen komolyan fenyegeti az európai gazdaságot és munkahelyeket. Nem tudok konkrétan válaszolni minden egyes hozzám feltett kérdésre. A fontosabb kérdéseket ki tudom emelni, és csoportban tudok válaszolni az ezeket érintő kérdésekre. Ami pedig azokat az országokat illeti, amelyekkel kapcsolatban kérdéseket tettek fel, további információkat kértek. Azt mondanám, hogy most zajlanak a felülvizsgálatok ezekkel az országokkal kapcsolatban, ide Görögország és Portugália is beletartozik. És a megfelelő pillanatban természetesen visszajövök az ECON bizottsághoz, hogy alaposan megvitassuk ezt a témát, amennyiben ön ezt az önök, munkájukhoz, önök az önök munkájához ezt hasznosnak ítélik. A gazdaság fenntarthatóságának helyreállításáról, a jobb foglalkoztatás feltételeiről, a fenntartható fejlődésről Európában beszélhetünk. Ezek a programok zajlanak, segítik az érintett országokat. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy hosszú távú célra van szükségünk. A jelenlegi helyzetben minden fronton támadást kell nyitni, úgymond idézőjelben. Tehát rövid és hosszú távra is gondolni kell, ezek összekapcsolódnak. Egyrészt le kell zárnunk a tűzoltást, tehát be kell fejezni a jelenlegi válsággal kapcsolatos tűzoltást, és ugyanakkor előre kell gondolkodni, úgy átalakítani a gazdaságpolitikai struktúrát, hogy az erősebb és csapabíróbb robusztusabb legyen. Ezért fontos a hatos csomag, ennyire eleng, ezért ennyire elengedhetetlen ennek az elfogadása, és én itt a parlamenthez és a tanácshoz intézem a szavaimat. Hosszú távú gazdasági hatása van ennek, de rövid távú bizalom növelő hatása is lehet, hiszen azt mutatja, hogy mi közösen képesek vagyunk arra, hogy a jelenlegi államadóság válságból kilábaljunk, és gazdasági növekedést, foglalkoztatást tudjunk megvalósítani. Nagyon konkrét, kézzelfogható politikai hatása is van. Fiskális fenntarthatóságot fog ez garantálni, hiszen új eszközök állnak rendelkezésre a politikák koordinálására. Arra is ösztönözni fogja a tagállamokat, hogy ezeket az intézkedéseket meghozzák, és ezáltal javítsák a növekedést és munkahelyet teremtsenek. Ez a megerősített gazdasági koordináció lényege. Azokkal is egyetértek, akik azt mondják, hogy tovább kell mennünk. Mindig a hosszú távú célt kell a szemünk előtt tartani, miközben azon dolgozunk, hogy a rövid távú kihívásokon felül tudjunk kerekedni. Itt van egy konkrét és nagyon jól ismert probléma, amelyel szembe kell néznünk. Az, hogy a pénzügyi piacok másodpercek töredéke alatt lépnek és közben a politika hónapok, akár évek alatt reagál. Ez számomra azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a demokratikus politika járjon élen, és ne pedig a pénzügyi piacok, meg kell győződnünk arról, hogy a gazdaságpolitikai struktúráink intelligensebbek. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezek legitimebbek, hatékonyabbak legyenek. Mit jelent ez? Nagyon alaposan meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan működnek az intézményeink, hogyan működik a döntéshozatal. Meg kell vizsgálni az eurozónát, és gondoskodni kell arról, hogy közös felelősségvállalás valósuljon meg. Minden egyes tagállam vállalja a saját felelősségét is, és közösen is vállaljuk a felelősséget. Ha már itt tartunk, azt is szeretném kiemelni, hogy rövid távon nagy szükség van olyan döntésekre, amelyek középtávon éreztetik a hatásukat. Nem csak a hatos csomagról beszélek, hanem a július 21-én meghozott, az euró csúcson meghozott döntések végrehajtásáról. Nagyon fontosak ezek a döntések, mert megalapozzák a válságból való kilábalást. Itt több kérdés is felmerült, és azt mondanám, hogy az európai gazdaságba vetett bizalom helyreállítása céljával nagyon keményen dolgozunk annak érdekében, hogy a július 21-i megállapodás zökkenőmentesen megvalósuljon a gyakorlatban. Most a megnövekedett bizonytalanság és a gazdasági növekedés lassulása közepette, ez annál is fontosabb. Pozitív jelenségként értékelhetem azt, hogy több eurozónás tagállam felgyorsította a jóváhagyási folyamatot, és remélem, hogy szeptemberben, szeptember végére ezt a munkát sikerül lezárni. Ez most a rövid távú cél, tehát a végrehajtás, végrehajtás, végrehajtás. Hajtsuk először végre ezeket a döntéseket, és aztán beszéljünk a gazdasági és politikai integrációról. Zárásként Minél előbb tisztázzuk a megállapodás valamennyi elemét, annál jobban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a bizalom helyreálljon, hogy bízzanak a piacok abban, hogy mi felül tudunk kerekedni a válságon. És aztán ugye szóltak arról is, hogy a fedezettel kapcsolatban milyen viták folynak, ezt az ügyet is le kell zárni. A bizottság véleménye szerint jogilag szilárd alapokon álló megállapodásnak kell születnie, amely következetes és megfelel a pénzügyi terveknek, a magánszektor, bevonására vonatkozó terveknek, valamint az EU-IMF programban szabott feltételeknek Görögország kapcsán. Végül pedig nyilván minden eurozóna beli tagállamnak támogatnia kell ezt. Ami engem illet, illetve a bizottságot illeti, tovább dolgozunk annak érdekében, hogy segítsük a megállapodást a tárgyalások során az eurozóna tagállamai között. Így szeretnénk biztosítani azt, hogy a július 21-i megállapodást mielőbb és minél hatékonyabban végrehajtják. Ennyi tehát, ami a rövid távú terveket illeti, és aztán később beszélhetünk a jövőről, és arról, hogy hogyan erősítjük a gazdasági irány, irányítást, és hogyan javítjuk az európai növekedést és munkahelyteremtést. Köszönöm. Thank you very much. I just remind you. Nagyon szépen köszönöm. Ne felejtjék el, hogy szerdán lesz a következő ülésünk. Köszönöm szépen.